Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe... Hölgyeim és uraim, kedves kolléganök és kollégák! Szeretném megnyitni a ma délutáni ülésünket. Hogy folytassuk az ülést nagy intenzív meghallgatások után, most Sullivan főigazgató urat üdvözöljük az Európai Külügyi Szolgálat részéről. Az önök megtiszteltetése vagy terhe, hogy képviselje Catherine Ashton főképviselő asszonyt, aki nem tud itt lenni külügyi elfoglaltsága miatt, de még egyszer garantálta nekünk, hogy nagyon szívesen eljött volna, nagyon szívesen eszmét cseréltünk volna vele, de természetesen eh, teljes megértéssel viseltetünk Ketron Estin kötelezettségei iránt az Európai Unió szolgálatában. Das Mitglied des Europäischen az Európai Számövőszék képviselőjét kérném meg, és így nem Muguruza úrnak, Vasaker úrnak, igen. Tehát Öné a szó. Chairman, members of the Budgetary Control Committee. Elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, mindenkinek jó napot kívánok. Ahogyan délelőtt említettem, a 9-es jelentésbeli fejezet az adminisztratív intézményi kiadásokra vonatkozik, illetve összességében az uniós intézményekre, és nem bontja le intézményekre külön a megállapításait. Ez a fejezet azonban tartalmaz megállapításokat és ajánlásokat az egyes testületekre, intézményekre vonatkozóan, különösen a külügyi szolgálat vonatkozásában. Röviden emlékeztetném önöket, a számvevőszéki vizsgálat megközelítésére 2012-ből, először is reprezentatív mintát vettek, 151 ügyletet vizsgáltak az előző évekkel összevetve ezeket. Másodszorban pontosabb besorolásokat érvényesítettek a közbeszerzés terén, minden közpolitikai területen, a megfelelő számvevőszéki jelentési fejezetekkel összevetve. És harmadsorban a felügyelet és ellenőrzési rendszer vizsgálatát hajtották végre, és mérehatóan megvizsgálta a számvevőszék éves szinten, rotációs alapon az intézményeket, illetve a testületeket. 2012-ben az átvilágított intézmények a parlament, illetve a tanács voltak. 2013-ban az Európai Bizottság, illetve az Európai Bíróság. Ez a két intézmény. A külügyi szolgálat esetében a a határozott időre szóló szerződéssel, illetve a ideiglenes szerződéssel felvetteknek az átvilágítása történt meg, illetve a minőségbiztosítás rendszernek a felülvizsgálata. Ennek alapján kiterjedt megállapításokat tett a számvevőszék. Ahogy említettem a korábbi ismertetőmben, az előző évekhez hasonlóan ennek az értékelésnek pozitív az eredménye, és a számvevőszék arra jutott, hogy az administratív és egyéb kiadások mögött álló ügyletek 2012-ben minden lényegi tekintetben jogszerűnek, illetve relevánsnak bizonyultak. Megállapítja a számvevőszék emellett, hogy a felügyelet és ellenőrzési rendszer az intézményi administratív kiadások tekintetében megfelelt a pénzügyi rendelet szabályainak. Tisztelt elnök úr, tisztelt Költségvetést ellenőrző bizottsági tagok bizonyára emlékeznek, hogy a 2011-es a külügyi szolgálat felülvizsgálata során különböző társadalombiztosítási, illetve fizetési anomáliákat talált, illetve szerződésbeli problémákat a számvevőszék, valamint a biztonsági szolgálat esetében, illetve a közbeszerzés terén is megállapításokat tett. Ez esetben a 2012-es számlák számvevőszéki vizsgálata nem tárt fel ehhez hasonló problémákat a külügyi szolgálatnál, csak a társadalombiztosítási juttatásoknál merültek fel kisebb problémák. És egyes dolgozók esetében a legfrissebb információk nem álltak rendelkezésre a juttatásokról, illetve a nemzeti forrásból igénybe vett kifizetésekről, vagy a személyi eh, állapotáról a dolgozóknak. Megállapítja a külügyi szolgálat kapcsán a számvevőszék, hogy a kifizetéseket intéző gazdasági iroda kezeli ezeket a kérdéseket, valamint a gazdasági iroda a külügyi szolgálattal közösen intézkedéseket tett, hogy végrehajtsa a számvevőszéki ajánlásokat. A számvevőszék nyomon követi a jelentésben foglaltak megvalósulását. Végül szeretném megköszönni a figyelmüket, és a rendelkezésükre állok, szívesen válaszolok a kérdésekre, illetve a pontosító jellegű adatokat megadom. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Muguruza úr, és akkor most Fazakus úrnak szeretném átadni a szót. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt eh, Kokobu tagok, eh, minden jót az új év alkalmával. És most akkor átmegyek angolra. Muguruza uram mondta, hogy minden rendben volt, a jogszabály és a szabályszerűséggel, és most a Kokobu tagjaihoz szeretnék eh, fordulni. Az eh, Európai Számvevőszék eh, megvizsgálta a külügyi szolgálatot, és már az Európai Külügyi Szolgálat te teljesítményével foglalkozunk, és ez már úton van az utolsó etapon, május-áprilra várható. Természetesen nagyon ellentmondásos folyamatról van szó, de bizakodunk, hogy még a ciklus vége előtt át tudjuk adni önöknek ezt. Ennyi szerettem volna most közölni, és várjuk a külügyi szolgálatra vonatkozó meghallgatást és a mentesítést. Nagyon szépen köszönöm, Tatakas úr. Ezzel a számvevőszék álláspontját is hallottuk. És akkor most eh, szeretném Sullivan urat kérni, hogy eh, kommentálja a hallottakat. Thank you, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy elmondjam számomra milyen nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a külügyi szolgálatot képviselhetem ma. A szakbizottsági tagoknak szeretném elmondani, hogy Catherine Ashton főképviselő nagyon szeretett volna eljönni, de utolsó pillanatban derült ki, hogy Genfbe kell Szíria ügyében utaznia. Nyilván látták a tévében a tárgyalásokról szóló híreket, illetve a 3 plusz 3-as ügyben Iránnak a jelenlét az, újnak, az újdonság. Most tartok tőle, hogy mivel Genfben kell a tárgyaláson részt vennie Catherine Ashton asszonynak, bilokációs képessége pedig még nem rendelkezik, én helyettesítem, és szeretném felolvasni a szavait, amelyeknek a felolvasásával megbízott. És természetesen hozzáfűzöm a magam gondolatait és majd a kérdésekre válaszolva. Catherine Ashton asszony észrevételei a következőképpen hangzanak. Üdvözlöm a jelentést a külügyi szolgálat költségvetésének a végrehajtásával kapcsolatban, és örülök, hogy választathatok a kérdéseikre. Örömmel várom az ötleteiket, javaslataikat, működjünk együtt a szűkös erőforrások leghatékonyabb felhasználása érdekében a Lisszaboni szerződés céljait követve, illetve a nemzetközi kihívásoknak megfelelve. Az Európai Parlamenttel való együttműködés kiemelt jelentőséggel bír, különösen az alapvető értékeink tekintetében. Nagyra értékelem a támogatásukat széles témakörökben. Segítette ez a munkánkat. Előre léptünk a nemzetközi szintéren. Az EU szerb és Koszovó párbeszédét elősegíthette, atomügyi megállapodást sikerült Iránnal elérni az EU 3 plusz 3-as tárgyalások keretében, és az előrelépés a regionális, illetve a nemzetközi béke szempontjából is na, rendkívül célra vezető. A feladataink sora egyre nő, az EU intézmények és szakpolitikák hozzáadott értékéről meg vagyok győződve. Általános elismertségnek örvend a szolgálatunk az utóbbi időkben a tagállamok részéről, és valóban értéket nyújtunk a pénzért, hogy így fogalmazzak. 2013. júliusában felülvizsgáltuk a szervezetünk működését. Számos ajánlást tárt fel ez a felülvizsgálat, a változtatások folyamatban vannak, az EU delegációk, illetve nemzeti nagykövetségek együttműködése hatékonyabbá vált, az Európai Bizottság, illetve a különleges képviselői mandátumok is hatékonyabban érvényesülnek. Középtávon az intézmény átalakulás meg fog valósulni már idén év végével, láthatók ennek az első eredményei, áramvonalasabb, hatékonyabb eljárásaink lesznek, illetve a következő főképviselői vezető szerepre készülünk 2015-től. A jelenlegi körülmények között a külügyi szolgálattól sokan várnak támogatást különböző delegációk munkája kapcsán világszerte. Nem tudom ugyan a megtakarításokat számszerűsíteni a tagállamok számára. A nemzeti diplomáciai szolgálatok meggyőződésem szerint a nemzeti prioritásokra figyelhetnek nekünk köszönhetően. Rendszeresen kihasználjuk a szinergiák keretében a lehetőségeket, hogy együttműködjünk a tagállami szolgálatokkal. 2013-tól 14 ország harmadik országokban közös létesítmény használattal növeli a megtakarításokat. Tehát gazdaságosan, hatékonyan igyekszünk működni és megtakarítani a költségeket, de fenntartható módon. 2014 ben költségvetés csak nem 1 millió eurónyi megtakarítást tartalmaz az ellátmányok, illetve a delegációi e, költségek szintjén, és az éves utazási keretből 2,3 millió a megtakarítás. Emellett a külügyi szolgálat 5 AD16 és 9 AD15-ös pozíciót alakított. Tehát 9 és 5 az új posztoknak a száma. Ez jelentős megtakarítás. 2010 és 2013 között előreléptünk az egyharmados cél elérése érdekében a nemzeti diplomáciai szolgálatokkal való együttműködésre gondolok. Csak nem 30 33%-át adja a külügyi szolgálat létszámának ez az együttműködés, a közös keret. Tehát együttműködünk a tagállamokkal, és alakulóban van az új szervezeti kultúránk is kiírtunk álláshelyeket, nyílt módon az Európai Parlamentet is értesítve a lehetőségekről. És ugyanilyen fontos az állandó képviselők kinevezése. 2013-tól vezettük be a belső mobilitás rendszerét, és belső rotációt indítottunk el a delegáció vezető helyettesekig bezárólag. Még nem kielégítő a helyzet, ezzel együtt jelentősen haladtunk előre a férfi-női egyensúly kialakításában. 11 óta a nők száma 10-ről 23-ra több mint duplájára emelkedett, így is 17 százalék még. És 22 vezető nőről beszélhetünk a főosztályvezetői szinten, ez 18 százalék az össz létszámra vetítve. 2012-től jelentősen előreléptünk a biztonsági szolgálatok közbeszerzése kapcsán is a magas kockázatú országokban megvalósítva a számvevőszéki ajánlásokat. Letudtuk a hátralékunkat, illetve a fizetési késedelmek megszűntek, és a szerződés teljesítési fegyelem javult. 2013 év végével konkrét segítséget tudunk nyújtani a delegációk számára is a biztonsági szerződések megversenyeztetésében. És idén jelentős fejlemények várhatók a teljes állomány munkafeltételeiben. Kölcsönös támogatásra, együttműködésre építjük a munkánkat a többi EU intézménnyel, a parlamenttel, a politikai felelősségünket maximálisan felvállalva, illetve én magam alelnökként a bizottsági támogatást szeretném biztosítani a szolgáltatási szintű megállapodások révén a külügyi szolgálat munkájában. És együtt működünk e cél érdekében a számvevőszék képviselőivel. Örülök, hogy itt vannak a számvevőszéki szakértők a körünkben. Az évek során számos programot valósítottunk meg, a teljesítmény felülvizsgálatra is sor került, Fazekas úr eh, utalt erre, és az elkövetkező néhány hónapban jelentős mértékben javulhat a működésünk ennek köszönhetően koordináljuk a tevékenységeket az Olaffal, lekövetjük az egyes ügyeket, illetve a csalás elleni tevékenységeket hatékonyabbá tettük. Együttműködési megállapodás jött létre az Olaf és a külügyi szolgálat között. Szeretnénk minél előbb véglegesíteni és aláírni. Koordináljuk a bizottság főtitkárával, illetve főtitkárságával az együttműködést, hogy EU szintű koherens működési módot alakítsunk ki. Ennek a megvalósítása némi időt vett igénybe, de most már kialakult az egyetértés. Megvan a megállapodás, néhány napon belül az olaf egyet, együtt aláírhatjuk ezt a megállapodást. A külügyi szolgálat a nemzetközi szintéren megerősítette a helyzetét. Számos területen a külügyi szolgálat továbbra is még alakulóban van, hogy így fogalmazzak az éves jelentésünkben megfogalmazódnak ennek a legfontosabb tudnivalói az administratív keret felhasználásával együtt. A hiba-szint nagyon alacsony, 2012-ben az anyagi hiba 0,51 százalék a delegációknál, és 0,69 összességében. És a számvevőszék sem tárt fel jelentős hiányosságokat a külügyi szolgálatnál az éves beszámolóban. Az átfogó és jogos kérdésekre részletes választ adunk, és reméljük, hogy a mai vitában is meg találják majd a válaszainkat. Úgyhogy nagy örömmel várom a jövőbeni közös munkát, az együttműködést. A főképviselő asszony ezt szerette volna elmondani, illetve engem erre kért fel. Köszönöm. Oh, open Köszönöm szépen, Sullivan úr. Most megnyitom a lehetőséget a képviselőknek. Először Dajcs Tamásnak adok szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, tisztelt. Ja, danke schön für das Wort, Herr Vorsitzender.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 köszöntést még egyszer nem ismétlem meg, szívből köszöntöttem valamennyi kedves jelenlévőt. Mielőtt eh, néhány lényegbe vágó kérdésre eh, térnék rá, előjáróban azt hadd rögzítsem, amivel nyilvánvalóan mind a jelenlévő kollégák, mind az érdeklődők tökéletesen tisztában vannak. Ugyebár az Európai Külügyi Szolgálat az egyik legújabb uniós intézmény 2011. január 1-ével vált önállóvá a jelen zárszámadási eljárásban érintett esztendőben, a twelve es esztendőben a külügyi szolgálatnak összesen a külügyi szolgálat alkalmazásában, az Európai Bizottság alkalmazásában lévő, de a külügyi szolgálatnál dolgozó kollégákat is beleszámítva, valamint a helyi alkalmazottakat is ide számítva 6809 munkatársa volt, tehát egy igen nagy munkatársi gárdával dolgozó intézményről beszélünk, amely intézménynek a saját költségvetése, illetve az Európai Bizottságtól a bizottság státuszában lévő munkatársak juttatásaira átadott összegekkel együtt a költségvetése az említett esztendőben 2012-ben 756,6 millió euró volt, még egyszer mondom, közel 757 millió eurónyi közpénzről beszélünk, amikor az Európai Külügyi Szolgálat 2012-es működését értékeljük. Decemberben módon volt igazgató úrral és kedves kollégájával személyesen is találkozni, az is egy nagyon értékes konzultáció volt. Most is szeretném megköszönni az bizottságunk részéről benyújtott 237, ezt a számot is még egyszer megismétlem, 237 írásbeli kérdésre időben megküldött eh, válaszokat, amelyeknek további értékelésére lesz szükség, hiszen alig 12-24 órával ezelőtt vehettük ezeket készhez, de ez nem a szolgálat munkatársainak a hibája, a határidő volt eh, rövid. A jelenlegi a válaszok jelenlegi értékelése kapcsán én alapvetően három csoportba sorolnám azokat a elnézést a esetleg tetszelgő vagy öndicsérő kifejezésért, de mégis lényeget, lényeget érintő, lényegbe vágó kérdéseket, amelyeknek a megtárgyalását fontosnak érzem. Először is eh, a munkatársak, a munkatársak javadalmazásával kapcsolatos kérdések, a működési eh, költségeknek a kérdései. Hadd kezdjem ott, amivel a 2011-es zárszámadás is már foglalkozott, egy rendkívül magas működési és személyi költséggel bíró intézményről van szó. Szakértők összehasonlító elemzése szerint a világ legnagyobb költséggel. Most, hogy ez pazarló vagy sem, annak az értékelése nyilvánvalóan a bizottság egészére tartozik, de a legnagyobb költségével működő diplomáciai testületéről eh, beszélünk. Nos, ebben a diplomáciai testületben az AD 12-es vagy annál magasabb beosztásban dolgozó munkatársak száma meghaladja az 510 et összesen 514 ilyen munkatársról beszélünk, ami azt jelenti, hogy eh, az AD minősítéssel rendelkező munkatársak több mint fele AD 12-es vagy annál magasabb beosztásban dolgozó munkatárs. Egy meglehetősen fejnehéz intézményrendszerről van szó, Első kérdésem rögtön igazgató úrhoz, hogy hogyan lehet hatékonyan működtetni egy ilyen fejnehéz eh, intézményt. Ami a munkatársak javadalmazását illeti, az 514 AD12-es vagy ennél magasabb beosztású alkalmazott fizetése havonta több mint 5 millió eurós kiadást jelent az unió költségvetésének, és ha ehhez hozzá számítjuk a szolgálat delegációiban dolgozó munkatársaknak azokat a költségeit, amelyeket a rendes fizetésükön felül kaptak. Ezek a költségek átlagosan még havi 8000 eurót tesznek ki az Európai Külügyi Szolgálat delegációiban dolgozó munkatársak esetében ez további 5 millió eurós havi kiadást jelent. Ez már havi 10 millió eurós költség. Hogy látja igazgató úr, hogy mi az oka annak, hogy a legmagasabb fizetési kategóriába tartozó személyek aránya 50% feletti az AD kategóriában dolgozó és ilyen beosztással rendelkező munkatársak esetében, illetve indokoltnak tartja-e, hogy ennyire magas a személyzetnek juttatott támogatások mértéke? ami ugyancsak a személyi kiadásokhoz kapcsolódik ez a nyugdíjak költsége, 2012-ben és 2013-ban a szolgálat állományából összesen több mint 100 tisztviselő, egész pontosan 109 tisztviselő ment nyugdíjba. Az intézmény által kifizetett átlagos havi nyugdíjnak a mértéke az meghaladja az 5800 eurót, van olyan nyugdíjas munkatárs, akinek a havi nyugdíja 10.423 eurós összegre rúg. A külügyi szolgálat állományában igen magas, tehát a nyugdíjás előtt álló tisztségviselők száma. Van-e a szolgálatnak valamilyen stratégiája arra vonatkozóan, hogy miként fogja tudni finanszírozni a következő években a rohamosan növekvő nyugdíj fizetési kötelezettségeket? Ebbe a témakörben a harmadik kérdésem a lakhatási támogatásra vonatkozik. 2012-ben a szolgálat delegációiban dolgozó 675 uniós köztisztviselőinek biztosította az EKS, a külügyi szolgálat lakhatási támogatást összesen majd 30 millió euró nagyságrendben, ami azt jelenti, hogy havonta fejenként majdnem 3700 euróra rugott az említett munkatársaknak juttatott lakhatási támogatás. 2014-től egy új lakhatási politika lépett érvénybe, plafon egy legmagasabb kifizethető havi összeg bevezetésére került sor. Ez áttételesen kapcsolódik a 2012-es esztendőhez, hiszen az követő eseményről van szó, de Fontosnak tartom tisztázni, hogy milyen alapon, milyen logika mentén lett meghatározva ez a plafon, illetve miért csupán a külügyi szolgálat 140 delegációjából 89-ben lett ez bevezetve. És végül, de nem utolsó sorban a személyi kiadások tekintetében a 2012-t követően életbe lépő staff regulationnek köszönhetően a szolgálatnak már mostanra sikerült megtakarítania 4 millió eurót, erről főképviselő asszony igazgató úr által ismertetett levelében is említést hallhattunk, főleg a delegációkban dolgozó munkatársak különböző juttatásainak csökkentésével. Kérdésem az arra vonatkozik, hogy a lakhatási juttatásokat illetően bevezetett plafontól illetve a személyi juttatások mértékének további racionalizálásától milyen megtakarításokat vár e, igazgató úr. E, végül, de nem utolsó sorban a, a local agent, a helyi alkalmazottakra vonatkozóan e, szeretném azt tisztázni, hogy 2012-ben összesen 3160 helyi alkalmazott dolgozott a külügyi szolgálat e, delegációiban, Nekik összesen 116,6 millió euró került kifizetésre, ami gyors fejszámolása azt jelenti, hogy több mint 3000 eurós havi átlagfizetésről beszélünk, nem jelentéktelen juttatás, európai összevetésben sem tekinthető a minimálbérhez közelítő összegnek ez a javadalmazás arra vonatkoznak a kérdéseim, hogy ezek a helyi alkalmazottak milyen százalékban a fogadó állampolgárai, milyen jellegű munkát végeznek, hogyan történik meg ezeknek az alkalmazottaknak a kiválasztása, és mi alapján határozza meg a szolgálat a helyi alkalmazottak fizetését, amely még egyszer mondom, átlagban a 3000 eurós mértéket is meghatározza másodikként az európai unió e, külön megbzottjainak rendszerére vonatkozó témát szeretném e, emlteni. ugye e, összesen eleven special representative eleven külön megbzottja van az európai uniónak az ő munkájukat 100 alkalmazott segíti összesen a 11 külön megbízott és munkatársainak munkája mintegy 30 milliós költségvetést, 30 millió eurós költségvetést érint. Az EKS megalakulásakor ennek a külön megbízotti rendszernek a racionalizálását, ö, újragondolása fogalmazódott meg. Úgy tűnik, hogy mégis fennmaradt a rendszer. Kérdés az arra vonatkozik, hogy, hogy miért született az a döntés, hogy a szolgálat mégis a szolgálat létrejövetele ellenére amely intézmény megszületése eh, felvetette azt a kérdést, hogy ezt a külön megbízotti rendszert kell-e működtetni. Az géret arra vonatkozott, hogy ez átdolgozásra került, mégis miért maradt változatlanul ez a rendszer? Hogyan lehet a külön megbízottak teljesítményét mérni, különösen annak tekintetében, hogy külön megbízottak döntő többsége különböző diplomáciai krízishelyzetek megoldására lett kinevezve, megbízva, azonban az ő megbizatásuk határozatlan időre szól, vannak olyan külön megbizottak, amelyek bizonyos diplomáciai krízis helyzetek megoldására kapták a megbízásukat, és a krízis helyzet megoldása ennek ellenére hosszú-hosszú évek óta eh, tart, mert nem látszik az eredmény. Mi méri a külön megbizottak működésének a hatékonyságát? Utolsó előtti témaként a biztonsági szerződésekkel kapcsolatos problémákat szeretném említeni. Ez a kérdés már a 2011-es, tehát a tavalyi discharge jelentés kapcsán is megfogalmazódott. Éppen O'Sullivan igazgató úr emelt több kifogást, élt kifogással az afganisztáni és a líbiai biztonsági szerződésekkel kapcsolatban. Kérdésem az, hogy mi volt a probléma ezekkel a szerződésekkel, és eh, a szolgálat 2011-ben egy akciótervet dolgozott ki a helyzet megoldására, mégis mi az oka a kifogások fennmaradásának. Ugyancsak eh, fontos kérdés eh, az, hogy a 2011-es zárszámadási eljárásban a szolgálat jelezte, hogy egyetértési megállapodást kíván kötni az Olaffal. Konkrét ígéret hangzott el az Olaffal kötendő egyetértési megállapodás megkötésére, azonban ez az egyetértési megállapodás azóta sem született meg, milyennek az oka. Erre vonatkozik a kérdésem, illetve arra, hogy 2011 és 2013 között az OLAF 52 olyan esetet vizsgált, ahol a külügyi szolgálat érintett volt, ezek közül hány ügyben indított főigazgató úr tudomásával nyomozást az Olaf. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, végül, de nem utolsó sorban egy fontos pénzügyi kérdést szeretnék említeni. A külügyi szolgálat zárszámadásában 2012-ben összesen 6,7 millió eurónyi összegű, összértékű tétel mutatkozott a szolgálat bankszámláján. Ezeknek a függő tételeknek a száma 46 ezres nagyságrendet ért el. A függő tételek által érintett összeg a 2013-as évben a 6,7 millió euróról 8,9 millió euróra nyölt, nőtt, és a tételek száma is tovább gyarapodott 46 ezerről 50 ezer euróra. Mi az alapvető magyarázata? A függő tételek, bocsánat, téved nem 50 ezerről, 50 ezer eh, függő tételről beszélek. Mi az alapvető magyarázata a függő tételek ilyen eh, nagy számának, és nem tartja indokoltnak a igazgató úr, hogy egy olyan akciótervet vagy programot fogalmazanak meg, amelyek ezen függő tételek mielőbbi rendezését célozza. Okay, uh, I would like to repeat uh, the last point. Uh, Megismétlem az utolsó pontot. If szolgálat bankszámlája függő tételként tartalmaz 2012-ben összesen 6,7 millió eurónyi összeget. Ez 46 ezer darab nyitott tételből áll össze. Ezeknek a függő tételeknek az összértéke a következő évben a 6,7 millió euróról 8,9 millió euróra nőtt, a tételek száma pedig a 46 ezerről az 50 ezerre. Tehát ennyi elindított tranzakció az különböző okokból nem rendeződött. Ezeknek az okára, vagy ezeket az okát, ezeknek az okát firtatja a kérdésem. Összefoglalva, még egyszer köszönetet mondok főigazgató úrnak az eddigi együttműködésért, és tisztelettel várom a kérdésekre a választ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Számos kérdés hangzott el, amelyeket a jelentéstevő megfogalmazott. Azt javaslom idő takarékossági okok miatt, hogy a többi kérdést is most hallgassuk meg. O'Sullivan úr válasza kapcsán bilocitás elve jut eszembe a bilocitás gyakorolja a parlament, nem egyidejűleg, de hogyha ez létezhetne, akkor nagyon sok pénzt lehetne megtakarítani az Európai Külügyi Szolgálatnál is. Balcsitész képviselő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok az árnyék jelentéstevő, de nem fogok túlságosan részletesen beszélni. A számvevőszéki speciális jelentésről szót kell ejtenünk, ez az Európai Uniós alapok felhasználásáról beszél. Ahogy említette jelentéstevő, az Európai Külügyi Szolgálat egy új szolgálat, emlékszünk még arra, amikor ez felállt, a fő finanszírozási elvek meghatározásra kerültek, illetve azok a feladatok, amelyekkel a szolgálatnak meg kell küzdeni, nagyon bonyolultak, hiszen az egész világon működnek diplomaták, és természetes az, hogy van késlekedés a megfelelő személyzet rekrutálásában, illetve a megfelelő információ továbbításában. A szemvőszéki jelentés következtetéseire térek ki. Mivel bonyolult munkát végez az EKS, a számvevőszék nem állapított meg az audit során fő problémákat, jelentősebb problémákat. különbségek mutatkoztak meg a szociális kiadásoknál, erre is kitér a számvőszéki jelentés. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az LKS-nál a hiba arány az administratív menetben nagyon alacsony volt, 2012-ben csak fél százalékot tett ki ez a hiba arány a delegációkon, és 0,69 százalékot a főszékhelyeken. A számvőszék által a megállapított 2% alatti hibaarány nem materiális jellegű hibaarány. Az elmúlt évben, amikor bemutattuk a jelentésünket, akkor azt javasoltuk, hogy legyen jobb földrajzi egyensúly, illetve nemek közötti egyensúly, és nagyon fontos, hogy egy harmada az alkalmazottaknak a nemzeti diplomáciai szolgálatokból kerüljön ki. Ha megnézzük a számadatokat, akkor előrelépés történt, jelentős előrelépés sikerült szert tenni. A biztonsági szolgálatok beszerzésénél a magas kockázatú országokban és az adminisztratív hibarány szintén csökkent. jegyeznünk kell, rögzítenünk kell azt, hogy a munkafolyamatok a bizottsági szolgált és az LK szolgálatai között szintén javultak. Köszönetet szeretnék mondani az LKS-nek a szívesbeli kérdéseinkre adott válaszokért, ezekkel meg elégedésemre szolgáltak, és sok sikert kívánok munkájukhoz. Elnök, köszönöm, Inge Gresznek, kolléganő, utána Jan Molder. Köszönöm. Sajnálatosnak tartom azt, hogy ilyen ritkán jön el hozzánk a estanasszony. a külügyi szolgálat, illetve a külügyi szakbizottság képviselő is panaszkodnak, emiatt örülök annak, hogy Szalafranka úr itt van. Gratulálok annak Washingtoni kinevezéséhez. Lehet, hogy nem is annyira boldogtalan amiatt, hogy új feladatot kapott, ami azonban aggaszt, hogy az ön jelenlegi állása miért szűnik meg. Ez valóban annyira felesleges volna. Kérjük, hogy szóljon ezzel kapcsolatban néhány szót. És az a pont, amit Dajs Tamás már megemlített, a külön a kérdése. Itt úgymond hadilában állunk, már a költségvetési egyeztetések során megpróbáltuk ezt felvetni a tanácsban, hogy a, a, a külön megbízottakat integráljuk az LKS-ben. Miért? Mert 2011 és 2013 között a 12 külön megbízott esetében 70%-kal nőtt az ő költségük. Ezt mivel tudják megmagyarázni, kérem szépen? És ebben még nem tartozik be az utazási költséget, és az ugyanis megháromszorozódott. Akkor én azt javaslom, hogy úgymond 12 embert röptetünk körbe-körbe a világban, és ezzel felváltjuk az LKS-t aggódom, hiszen a Eston asszony megígérte azt, hogy készít majd egy javaslatot arról, hogy a külön megbízotta a jövőben adminisztratív támogatást kapnak az LKS-től. Ez tulajdonképpen egy e, további intézkedés arra, hogy mi már ne is tudjuk meg, hogy e, mit végez az LKS, illetve a külön megbízotta. Tehát e, ez egy olyan ügy, amely kapcsán kérjük Önöket, hogy sürgősen vegyék ezt kézbe, próbálják megoldani, és nyilván lesz vérontás ennek kapcsán, ebben biztos vagyok. Van még két további kérdésem. Ön a biztonsági szerződéseknél aggodalmat fejezett, fejezett ki, és az Airbus Security-t érintette az egyik, ez egy ciprusi, eh, az Airbus, kamatkifizetést kapott, mégpedig 5900 euró mértékben 110 napos késői fizetés miatt. Magyarázzák kérem meg azt meg, hogy egy cég, egy olyan cég, amelyel kapcsolatban szerződések miatt aggályai vannak, miért kapnak ők 5900 eurónyi kamat kifizetést 116 napos nem fizetés vagy késő fizetés miatt. Tehát ha én önnél helyezhetem el a pénzemet, vagy fektethetem be, akkor azonnal jelentkezem, és akkor 31 nap késedelmes fizetés miatt több mint 4000 euró kamat fizetés történik, hát ez egy uzsora kamat, amiről itt szó van. Éppen ezért kérem, hogy magyarázattal szolgáljon erre. Évek óta aggaszt a következő, a regionális földrajzi egyensúly az LKS-ben, a menedzsernek és a munkatársa között. A legfelsőbb vezetés az LKS-ben, tehát a board, illetve azok, akik megjelennek a weblapon is, 11-ben 17, és 13-ban 18 ilyen hely volt. Négy volt az Egyesült Királyság dolgozója, most öt, két svéd, két francia, három holland volt, most két német van, két francia és négy Egyesült Királyság beli képviselő a legfősősök vezetésnél, tehát itt nem valósul meg a földrajzi egyensúly. Ennek mi az oka, miért a britek uralják az LKS-t, úgy mondjuk, tehát angol er, európai külügyi szolgálatnak is nevezik ezt Brüsszelben. Ha megnézzük a kinevezéseket, amelyeket Eston asszony végzett 2010 és 13 között a delegáció vezetőknél 15 francia volt, 14 spanyol, 9 német, 9 olasz, 9 eh, Egyesült Királyságból és 9 belga. Tehát itt a legjobbakat választották ki, vagy pedig eh, sokáig kell suttogni a kinevezési érdekében valakinek a fülébe, úgymond kérjük, hogy erről szóljon néhány szót, és szeretnénk, hogy átlátható statisztikai adatokat kapnánk ezekről is. Elnök, köszönöm szépen, Greszle asszony. A következő Muller képviselő parancsoljon. Uh, köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék a kinevezéshez én is. A szerencsés kinevezéshez Washingtonba. Van egy kérdésem a kiadott dokumentációban, amit tanulmányoztam, ezt nem találtam meg. A külügyi szolgálat létrehozása előtt szóbeszéd járta, hogy a tagállamok élnek a lehetőséggel, hogy a konzulátusaikat ugyanazokban az épületekben helyezzék el, mint az EU külügyi szolgálata, ami nagyon értelmesen hangzott, illetve hatékony megoldásnak tűnt. Mindenki tudhatta volna ennek alapján, hogy hol kap vízumot az EU-ba. Látjuk -e a jeleit annak, hogy ez megvalósul a tagállamok közreműködésével, vagy elhalt ez a dolog? Köszönöm Mulder kolléga, üdvözlöm Salafranka urat, aki a külügyi bizottságot képviseli, Salafranka úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, Sullivan úr. A külügyi bizottságban tavaly én voltam az előadója a 2012-es mentesítésnek, és az AFET jelentésben kifejtettük a számvevőszéki jelentés alapján, hogy mivel ez az első év, a külügyi szolgálat életében. Elégedettek voltunk a működésről készített beszámolóban. Meghallgatva az ismertetőt, ugyanazon intézmény számvevőszéki felülvizsgálatáról tapasztaltam, hogy pozitív változások következtek be. Nem minden tökéletes, de el kell ismernünk, hogy komoly erőfeszítések történtek, és jó irányba haladnak a dolgok. Elnök úr, visszagondolva a főképviselő asszony ismertetőjére itt a költségvetési eljárás vonatkozásában, a külgyi szolgált költségvetése ügyében, ahogy kollégám, az előadó említette. Talán ez az egyik drágább szolgálata, úgymond, az uniónak, és nem tűnt, hogy őt ez különösebben aggasztaná. Teljesen elfogadható, ez a helyzet, amennyiben nemzetközi szintéren ütőképesek szeretnénk lenni. Mindez összhangban áll a hatályos szerződésekkel, illetve a rendeletekkel is. Oszeliven úr, köszönöm szépen a válaszait a rendkívül hosszú, terjedelmes kérdőívre. Ez azt mutatja, hogy elkötelezett az átláthatóság mellett, és betekintést ad az intézmény működésébe számunkra. Tehát értesülhettünk a részletekről. Ami a nyugdíjakat illeti, röviden átfutottam az anyagot, és azt tapasztaltam, hogy vannak 10.000 euró feletti nyugdíjak is. És az átlag 5.000 euró körül van. És természetesen ezt a jelenlegi személyzeti szabályzattal kell összevetnünk. A 70%-os végső garantált nyugdíj arány az egyik szabály. Én nem kérdőjelezem meg ennek az érvényét, de valóban érdemes lenne átgondolnunk elgondolkodnunk azon, hogy hosszú távon fenntartható lehet-e egy ilyen rendszer, akkor, amikor a magas beosztású dolgozók tömegesen vonulnak majd nyugdíjba, igen magas nyugdíjszintekkel. És ennek a költségei hatalmasak lesznek. És van itt egy különbözőség a kinevezések terén. Nemzeti szinten a nagyköveteket a miniszter nevezi ki. Itt viszont egy más eljárásrend érvényesül. Azt hiszem, hogy nem szabad elfelejtenünk, és ez világosan megfogalmazódik a kérdőjükben is. A kinevezéseket elsősorban érdemek alapján kell elbírálni, illetve a képességek szerint. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot észrevételezni. Az olaf kötött megállapodás érdekel engem részletekbe menően, mert létfontosságonak gondolom ezt. Mivel a szolgálat lényegénél fogva drága, olyan rendszert kell kiépíteni, amely az egységességet biztosítja, és ehhez megfelelő Olaf együttműködésre lesz szükség. Az egyik kritika, amely elhangzott, ön is utalt rá, Oszáliven úr, nem feltétlenül külügyi szolgálat specifikus ez, hanem arról van szó, hogy a parlament kezdettől fogva részt vesz a pénzügyi eszközök kialakításában, azoknak az elfogadásában. Mielőtt a pénzügyi eszköz kidolgozásában a parlament a maga munkáját elvégezte volna. 80 tisztviselőt vontak vissza, hívtak vissza a posztjáról. Sajnos nem úgy alakult a megállapodás, mint eredetileg terveztük. És ennek nyomán végül az történt, hogy az egész eljárás nem tartotta tiszteletben azt, hogy mi korábban már megállapodásra jutottunk. A külügyi szakbizottság jó ideje kért ezt, és a jelen szakbizottság is kérésekkel fordult a szolgálathoz Szudánban, Líbiában, Ománban nyitottunk képviseleteket, ez teljesen indokolt, és a plenárison Panamát kértük még, hogy vegyék fontolóra a társulási szerződés alapján. Mert ennek valóban szerepe lenne, és úgy gondoltuk, hogy magasabb szinten kéne magunkat képviseltetni, megfelelőbb szinten. Idén is megismétli majd ezt az igényt a külügyi szakbizottság, és bízom abban, hogy önök már is dolgoznak ennek érdekében, szívesen meghallgatnám a frissebb eredményeket. Végül az NSA ügyekről szeretnék egy észrevételt mondani. Értesültünk róla, hogy az intézményeket, illetve az épületeket is lehallgatták, különböző kémtevékenységek történtek. Hogyan reagáltak erre? Köszönöm szépen. Ja, vielen Köszönöm szépen. Számos uh, kérdést hallhattunk és kérjük, hogy válaszoljon ezekre, Sullivan úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a tisztelt képviselők megjegyzéseit, kérdéseit, és megpróbálok ezekre mind kitérni, anélkül, hogy túlságosan sok időt vennék e, igénybe, hiszen ez állna fenn, hogyha kimerítő választ próbálnék e, adni. A Dajs Tamás kérdéseire Regovárban az, hogy ez egy drága szolgálat, összesen 500 millió eurós a költségvetés, tisztviselőket az Európai Unió szabályzata szerint fizették, ami a tagországi költségvetéseket illeti. Ez körülbelül a belga köztiszt, illetve a belga külügyminisztérium költségei, tehát ugyanannyit költségvetősen dolgozik, tehát ez középre teszi az LKS-t a nagyobb tagországoknál sokkal többszöröse a külügyminisztériumok működési költsége ennek. Tehát nem gondolom, hogy olcsóak vagyunk, és az sem, hogy drágák. Tehát annyiba kerül amennyibe, a 140 delegáció, vagy 139 delegáció működtetése, és a személyzet um, um, alkalmazottainak fizetése nem az LKS e határozta meg, hanem a parlament által is elfogadott tisztviselők jogállása vonatkozó szabályzat. Tehát ugyanannyi fizetést kapnak, amennyit a köztisztviselők, um, attól függően, hogy ők átmeneti temporary agentek vagy állandó személyzetek. Ami a működés költségeket illeti, illetve a nyugdíjakat, a bizottság kezeli a nyugdíj alapot az összes intézmény nevében. Az, hogy a nyugdíjak alacsonyak-e vagy magasak, ez szintén a jogállás, a tisztviselők jogállása vonatkozó szabályzat mondja ki. Tehát hosszú távú köztisztviselőként az, hogy ez magas-e vagy nem, ez politikai kérdés is természetesen, de a mi e, nyugdíjrendszerünk önfinanszírozó, tehát ez egy önfinanszírozó rendszer, és a tagországoknak fizetniük kellett volna évek óta, és azt gondolom, hogy soha nem jártak hozzá, erültek hozzá mi nyugdíjrendszerünk hiszen nem volt ez kötelező a számokra, tehát úgymond az e- európai köztisztviselő kapcsán olcsón megúzták úgymond a tagországok, tehát nem a saját büdzséjükből kellett ezt kifizetniük. Nem szeretnék arról nyitát, vitát nyitni, hogy alacsonyak-e vagy magasak a fizetések, hogy a nyugdíjak magasak-e, hanem egy olyan rendszerre dolgozunk, amelyet a jogalkotó ruházott ránk, és nem az LKS határozott meg, mert ezt nem is tudja módosítani. A számokat teljes átláthatóságban osztottuk meg. Egy nagyon magas tisztviselői fizetés volt, aki nagyon régóta dolgozott az intézményeknél, de ezt a letöltött évek száma indokolta. Ami a piramist illeti, illetve a hierarchiát, ez folyamatosan állandó vita témája volt, Dajcsúr. Két megjegyzésem van nagyon sok ebből demográfiai kérdés, tehát hogyha valaki az európai intézményeknél dolgozik hosszú éveken keresztül, akkor automatikusan lép tovább a kategóriákban, lépcsőfokokon, és hogyha x évesek, mondjuk AD5-ösként kezdték, és nyugdíjukba jutásokig AD12-esekké váltak, ha jól dolgoztak, tehát az LKS úgymond öregedő szervezet, egy öreg szervezet vagyunk, a személyzet, akit örököltünk a bizottságtól, illetve a tanács titkárságától, ők karrierjük második felében jártak akkor, amikor őket örököltük, tehát az átlagos életkor körülbelül 40-es évek közepe volt, 45 körül, vagy 40-es évek vége, és ezt a szakmai személyzetnél is látjuk. Gressz László kérdésére reagálva, mi szerint a tagországi átmeneti tisztviselőket túl nagy arányba vettük fel AD12-eseket, hiszen itt ez jelentős felelősségvállalással poszt, biztosítottam önöket arról, hogy AD 5 öseket és AD 7-eseket is rekrutáltunk, a tagországok kritizáltak bennünket, akik azt mondják, hogy nem értékeljük a személyzet diplomáciai tapasztalatát, amikor ezt tesszük, és Keti Ashton nyilatkozatát olvasva felhívtam figyelmet arra, hogy számos posztot, erről megadtam a számadatokat, nem ismételném meg őket, tehát tehát az AD 15-16-osokat AD 7-re és 5-re váltottuk fel, tehát megváltoztattuk a piramis struktúráját, de említettem, hogy ennek demográfiai okai is vannak. Ami a lakatási költségeket illeti, nem tudom, hogy ezek magasabbak volnának-e, mint az átlag. Azt hiszem, középen helyezkedünk el tagországi viszonylatokat tekintve is. Például a nagykövetek sosem állnak egy szinten a nagy tagországokban, de lehet, hogy magasabb szinten állnak, mint a kisebb tagországok nagykövetei, tehát azt gondolom, hogy mi középen vagyunk valahol, illetve ez vonatkozik a diplomáciai személyzet fennmaradó részére is. Tehát a piac olyan, amilyen, hogyha valaki eh, Hongkongban 10 négyzetmétert eh, vesz bérbe, az ugyanannyival kerül, mint Európa bizonyos részén egy 100 négyzetméteres lakásbérlése, tehát mi a tagországi átlagot vettük, az ingatlan piacot tekintve is, és utána 20%-os korrekciót végzünk ezek után. Tehát szoros figyelmmel e, követjük a költségeket a tagországokban, és mint említettem, valahol középen vagyunk. Tehát amikor ön említi a számadatokat, ez nagyon drága, sokba kerül, viszont hogyha azt akarjuk, hogy a diplomaták a világ olyan részén is dolgozzanak, ahol nagyon sokba kerül az ingatlanbérlés, akkor meg kell nézni, hogy mennyibe kerülnek ott a lakásbérlések változtatni szeretnénk a rendszeren, és megtakarítást szeretnénk általány fizetés formájában, és rájuk bízzuk azt, hogy hogy, hogy szeretnének élni, a város központjában, vagy kicsit kívül, esetleg ugyan annyi pénzért kisebb helyen, kisebb lakásban szeretnének a központban lakni, vagy esetleg kiebb, de kertes vagy házban, vagy nagyobb lakásban. Tehát ezt a választást rájuk bízzuk annak kapcsán, hogy hol szeretnének lakni, és egy általányt szeretnénk meghatározni, azt is megnézzük, hogy vannak reprezentációs költségeik, stb. Ami a helyi agenteket illeti, a helyi munkatársakat, nagyon sok helyi munkatársat alkalmazunk, és 3000 eh, ilyen helyi munkatársunk van, a helyi munkatörvényt alkalmazunk, munkatörvénykönyvet veszük figyelembe, az ottani munkafeltételeket, és a fizetés összehasonlításon alapul, három összehasonlító tényezővel, a tagország, az ENSZ ügynöksége, illetve más kulcsfontosságú munkáltatók képezik ezt a hármast. Ezt a rendszert át fogjuk tekinteni, annak érdekében kicsi rugalmasabbá tudjuk tenni. Nemrégiben volt egy találkozom számos helyi munkatársal, akik azt mondják, hogy ö, csökkent az életszínvonaluk, kevesebbet keresnek, mint korábban, megkérdeztem azt, hogy azt gondolják, hogy még mindig jó munka, munkáltatók vagyunk, de uh, ott uh, a, hely, a tagországokban a helyi munkaerőpiacon is konkurálunk, az ensz illetve más szervezetekkel, tehát ha meg akarjuk tartani a munkatársak minőségét, akkor fontos, hogy megfelelő fizetést tudjunk ajánlani nekik. Amik, ami a kiválasztást illeti, uh, őket közététele kapcsán választjuk ki, átlátható a kiválasztási rendszer, a, pályázat, a pályáztatási rendszer, azért, hogy a legjobbakat tudjuk kiválasztani. Ami a humán erőforrásokat illetve, ezt ön is említette, illetve Gressle asszony, illetve még egy képviselő említette a kérdést. Ez egy nagyon bonyolult kérdés. Az elején kezdeném A, a külön megbízottak eh, kérdésére visszatérve, az elején eh, annak olyan feladatokat láttak el, amelyeket Szolána nem tudott ellátni, és kettősen azt mondta a külön megbízottakról, hogy egy kicsit anomáliáról van szó, azzal, hogy megjelent az LKS, a legfőbb képviselő, a helyettes, és a többi. Az igaz, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon hasznos, hogy legyen egy külön megbízott, aki eltökélt egy adott regionális probléma mellett, vagy egy olyan kérdés eh, mellett, ahol nincsen LKS megfelelője, aki a nevében követni tudná ezt a területet. Őszintén kell, hogy legyünk, a külön költségvetés elrendelkezésre, a politikai eszköz kezeli ezt, ez az LKS részét képvisel, illetve a CFSP keretében belül valósul meg, ami a költségvetést illeti, és van lehetőség arra, hogy legyen egy kicsit rugalmasabb pénz, tehát amikor krízis helyzet merül fel, akkor létre lehet hozni egy megbízottat, külön megbízotti posztot, illetve személyzettel el lehet őt látni, amelyet nem lehet a normál adminisztratív költségvetésből finanszírozni. Tehát egy hasznos kiegészítő jelleg a e, két dolog között. Hogyan biztosítjuk azt, hogy ők szinergiában dolgozzanak együtt, és ezt megpróbálta erősíteni a e, főképviselő is jelenleg a tagországokkal. Vitázunk az iránymutatásokról, arról, hogy milyen eh, feltétek mellett lehet létrehozni külön megbízottan, illetve a költségvetésről is folyik a vita a parlamenten A parlament azt javasolta, hogy a külön megbízottakat eh, az LKS adminisztratív költségvetésébe integráljuk, és mi is ezt a megoldást eh, támogatnánk. A bizottsági kollégák irritáltak, amikor ezt megemlítem, hiszen ez azt jelenti, hogy a négyes fejezetből az ötös fejezetbe történő átcsoportosítást jelent, és akik ismerik a témák, ez úgymond eretnekség, költségvetési eretnekség, miszerint az operatív költségekből át lehet tenni egy tészt az administratív költség, költségvetésbe. Ez egy administratív költségvetés, így is úgy is, tehát fölösleges azt mondani, hogy ez operatív költségvetés, hiszen személyzetet is finanszírozunk ebből, be lehetne kell tenni az EKS administratív költségvetésébe, de fontos, hogy ezt csak egy tanácsi döntés megvalósítására használhassák fel, a külön megbízott létrehozására, de erről a témáról folyik a vita jelenleg, az iránymutatásokról is folyik a vita, és megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk az administratív támogatást jobban megoldani a külön megbízott számára az elkezdem belül, a mi épületünkben helyezzük el a külön megbízott személyzetét, tehát úgymond kéz a kézben helyszínileg is egy helyen dolgoznak néhány helyen. és a vitát azonban folytatnunk kell. A tagországok nagyon ragaszkodnak az az elképzeléshez, hogy a külön megbízott, akit ők neveznek ki, a politikai és biztonsági bizottságnak is beszámolásra tartozzanak, és a tagországok és a főképviselő úgymond közösen birtokolják ezt a posztot, tehát fontos, hogy közös legyen az irányítás, illetve a politikák integrációja megvalósuljon, Gresszel asszony említett. Vannak olyan esetek, amikor szükség van arra, hogy ezek a külön megbízottak és kérdésekkel foglalkozzanak, amelyeket a delegációk nem tudnak kezelni. A helyszínen vannak olyan krízis helyzetek, amikor nagyon hasznos, hogyha uh, van uh, valaki például a dél-mediterrán térségben a um, az arab tavasz kapcsán is volt ilyenre szükség, de ezt az LKS nem tudta volna megoldani, vagy Szudában hoztunk létre egy ilyen külön megbízót, tehát Petisha Flor, aki a közép-ázsiai külön megbízott, Philip Flor, a kaukázusi külön megbízott. Tehát van egy nagyon jó kiegészítő jelek, de teljes mértékben elfogadom azt, hogy meg kell nézni azt, hogy ez hogyan illeszkedik jól, um, ami a költségvetést illeti, és ami a biztonsági szerződéseket illeti. A két évről szólva, az első év jelentése engem nem győzött meg arról, hogy a leghatékonyabban kezelnénk a dolgot. Kifizetési késedelmek voltak, Gressle asszony utalta erre. túl sok meglévő szerződést hosszabbítottak meg, különösen aggályos volt számomra kettő konkrét szerződés, sokat dolgoztunk, hogy rendbe hozzuk a helyzetet, úgy vélem, hogy ez sikerült is, és nem néztem át még az egész anyagot, még nem írtam alá a teljes végleges változatot, de úgy gondolom az az előérzetem, hogy idén a fenntartásokat már fel tudjuk oldani. És a számvevőszék is ezt tapasztalta Venezuelában, egy biztonsági szerződést többször hosszabbítottak, tendereztetést nélkül ezt kifogásolták, és ez nem egy elszigetelt eset volt, hanem számos delegációnál volt hasonló a gyakorlat a biztonsági szerződéseket, hosszabbítgatták. Nem azért, mert rosszul gazdálkodtak volna, hanem korlátozott volt a piacnak a, kínálata, tehát úgy érezték, az a leghatékonyabb, hogyha folytatják az addigi gyakorlatot. Erre felállt egy task force, amely különösen a delegációk biztonsági szolgálatait világítja át, technikai segítséget nyújt, és a cél, hogy rendeződjék a helyzet. Az idei évben úgy gondolom, hogy sikerül is ezt végrehajtani. Ami az Olaf együttműködést illeti, Szalafranka úr utalt erre. Az utóbbi napokban az utolsó akadályt is sikerült rendezni Giovanni Kesslerrel. Azt hiszem, hogy most már néhány napon, vagy maximum néhány héten belül sikerül mindent lezárni és aláírni. A gyakorlatban az volt az utolsó akadály, ami a csúszott idáig a megállapodás. Ez tulajdonképpen egy apró részlet. Az Olaf irat átadási lehetősége harmadik országok igazságügyi szervei számára. Lehet, hogy ez egyszerűnek hangzik, de mégis, most itt nem utalok konkrét országokra, de ott, ahol nem teljesen garantált, ott komoly aggályokat vett ez fel. Ez számunkra nehézséget okozott. A bizottság átláthatóságot akart, nem beleavatkozva az alap munkájába, de kerestük a legjobb megfogalmazást ennek a szabályozására. Sikerült megtalálni, alá tudjuk most már írni, de 99%-ban most már több hónapja megállapodtunk. Szinte mindenben. Az Olaf számos ügyet el is kezdett vizsgálni. Dajcsúr, arra kérném önt, hogy az Olaftól tájékozódjon majd a tekintetben, hogy hány ügyet zártak le. További intézkedés nélkül sok ügyet lezártak, egyes esetekben fegyelmi intézkedésre tettek javaslatot, illetve elnézést a 69-es kérdésnél szerepelnek részletek. Hat ajánlás, nyolc vizsgálat lezárult, intézkedés javaslattal, 12 pedig minden intézkedés nélkül. Tehát az olaf való együttműködés megelégedettséggel tölt el. A legutolsó kérdés körben, elnézést, hogy egy kicsit itt elvesztettem a fonalat, a függőben lévő tételek ügyében. Én magam is hétvégén olvastam az anyagokat felkészülve a mai ülésre. Ugyanez a kérdője fogalmazódott meg bennem, hogy mi is ez, miről van szó. Ez egy költségvetési mechanizmus, ami lehetővé teszi, hogy az egyik számlán tartsuk a pénzt közvetlenül egy más számlára való átcsoportosítás előtt például, akkor, amikor az áfát vagy a héját kivesszük az egyik számláról elszámolási céllal, és aztán átutaljuk a hatóságoknak. Vagy a fizetés kerülhet ilyen függőszámlára, mielőtt folyósításra kerülne. Tehát ez egy gyakorlatilag forrás tároló számla megoldás. 20 vagy 30 ilyen függőszámlánk van. Technikai értelemben van ezekre szükség, de ezek átfutó tételek, tehát a pénz bemegy, a pénz tovább utazik. Ezt így tartjuk nyilván számviteli szempontból, és ez egy teljes mértékben szokványos megoldás. A pénzügyi év egyik szakaszában ott tároljuk a pénzt, hogy a következő szakaszban kifizethessük. Ami Gressle asszony kérdését illeti, a fenntartások, illetve a biztonsági szolgálat, a fizetési késedelem augusztusban, amennyiben csúsztunk a kifizetéssel, a saját szabályunk alapján késedelmi kamat illeti meg a kedvezményezetteket, és egyenlő bánásmód elvét érvényesítjük itt. A 29-es kérdéssel válaszolva a British Telecom, az Argus és a Monaco összesen négy ilyen eset volt. Ezek biztosítják az épület biztonsági szolgáltatásokat. A beléptető rendszereknek a felügyeletét, amelyeket önök ismernek is. Néha előfordul, hogy késedelmes a feldolgozás, nem fizetünk időben, és jogokban áll felszámítani a késedelmi kamatot. Fontos a fegyelmezett lebonyolítás. Mert vannak nagyobb cégek, nem mindegyik nagy cég. Hogyha nem időben fizetünk, akkor az nehéz helyzetbe hozza őket. Számos KKV számára ez megnehezíti a velünk való együttműködést. Gressle asszony kérdésére a delegáció vezetők ügyében, illetve a földrajzi eloszlás tekintetében. Nem tudom, hogy ezt a, hogyan számította így ki, de én ezt másképpen látom, nem azokra a számokra emlékszem, amelyeket ön említett. Annyiban egyet tudok önnel érteni, nem is tudom, hogy fogalmazzak. A frissebben csatlakozott tagállamok, tehát nem csak a néhány évvel ezelőttiek, hanem a pár évvel korábban csatlakozottak, a 2004-es tízes kör kevésbé képviselteti magát mert egyszerűen kevesebb volt az állományuk, mint az előző régebbi tagállami kör állománya. De ha megnézem, Franciaország 7, Németország 6, Egyesült Királyság 3 felsővezetővel rendelkezik. Ez a 16-os kérdésre adott válasz tulajdonképpen. Aztán a delegáció vezetők nos, e tekintetben úgy tűnik, hogy Franciaország a legmagasabb 15-tel, Olaszország 14, Németország 10, és így tovább. És tisztelettel megjegyezném, hogy nem politikai döntések, hanem alkalmasság alapú döntések történnek átlátható módon a tagállamok felé, illetve részéről. Tehát átláthatóan működünk, de igaz, hogy 2000 2011-ben emlékszem, amikor az első kört elindítottuk, nagyon sok dolgozót kellett felvenni. Sokkal többen jelentkeztek a francia külügyből, mint bármely más tagállam részéről. Tehát a jelentkezők köréből tud az ember választani. És hogyha ezt visszakövetjük a jelentkezések számáig, a sikeres jelentkezők mögött nagyon nagy számú jelentkezés, illetve pályázat állt. Mulder úr a konzulátusok ügyében azt gondolom, hogy a közös elhelyezésnek a kérdését röviden érintettük. Az egyik legizgalmasabb, illetve legérdekesebb szinergia területnek tűnt ez a tagállamok, illetve az LKS együttműködésében. És valóban nagyon keményen rajta vagyunk, hogy ez megvalósuljon, de bonyolult Vensanna éppen erről beszéltünk, a kocsiban idefelé, mert a tagállamok programjait igyekszünk összehangolni, a bérleti szerződések lejárata, a szerződések időtartama, ami ingatlan gazdálkodásunk, ezeknek az összehangolása nem egyszerű, hiszen itt nem különösebben rugalmasak a megoldások. És a külügyminiszterekkel, külügyminisztériumoknak a titkárságaival egyeztetve Aténban elmondtam legutóbb, hogyha elkötelezettek vagyunk, hogy szorosabbra vonjuk a szálakat az együttműködésben, akkor részünkről kell nagyobb figyelmet fordítani a tagállam igényekre, a tagállamok pedig idén ne költözzenek, hanem jövőre, amikor az LKS lefoglalt az épületét, elfoglalta a helyét, majd akkor költözzenek. De ez azt jelenthető, hogy már ott az új épület, mi meg itt vagyunk a régében, és akár a nagykövetség egy jobb épületben is lehetne már. Tehát az egésznek az összehozatala meglehetősen összetett, de én úgy gondolom, hogy általánosságban a diplomáciai megtakarítás nagyon jelentős lehet ami a konzulátusoknak a közös elhelyezését illeti, nincs erre még példánk, de megvalósítható. Hosimin Szájgon az egyik példa, még emlékeznek a régi nevére nyilván, a tagállamokat igyekeztünk közös Schengeni vízumkiadási rendszerbe tömöríteni. A fő konzulátusok egy egységes rendszerben pecsételik le a vízumokat. Más esetekben egyértelművé tesszük, hogyha a tagállam a vízum kiadást szeretné egy közös helyszínen elvégezni, erre minden lehetőség megvan. Ez eddig az első és egyetlen példánk, de ez példaértékű, láthatóbbá szeretnénk tenni az EU-t, a tagállamokat közösen elhelyezve, illetve úgynevezett nem rezidens nagyköveteket szeretnénk bevezetni az EU irodáiban második otthont találhatnak, és mi kiszolgáljuk, ellátjuk, támogatjuk őket. Etéren még sokat tehetünk. Szalafranka úr kérdés a következő. Olafot említettem. Itt volt még egy kérdés, hogy a delegációk összeállításában milyen szempontok vannak tehát ez a VLID, tehát ez a delegációkra neheződő munkateher, az igaz, és az új főigazgató Fernandatos ezt nagyon komolyan veszi. Tehát megpróbálunk itt a korábbi tervek és a valóság között egyensúlyt tenni, tehát vannak a tervek és van az MFF, és ezeket próbáljuk összeegyeztetni. Szerintem nincsen tragikus különbség, de de mindenképpen itt ki kell egyenlíteni a tervet a valósággal. Itt van a partnerségi eszköz. A partnerségi eszközhöz még több személyzet kell, és nagyon fontos az, hogy ne valahonnan kivegyünk embereket. Panama kérdése, tanulmányozzuk, hogy mit lehet tennünk az afgó kollégákkal. Természetesen egy nagyon bonyolult dologról van szó, hogy egy delegációt bezárunk, egy delegációt megnyitunk, de kaptunk a parlamenttől egy üzenetet, és megnézzük, hogy az üzenetre hogyan tudunk reagálni. Itt a biztonság. Szeretném megköszönni a parlamentnek a további 6 millió eurót, amelyet az idénre jóvá hagyott. Nagyon komolyan tanulmányozzuk, hogy hogyan tudjuk a leghatékonyabban felhasználni a fő prioritás úgy gondolom az, hogy itt a megbeszélések lehallgatatlanná tétele, tehát legalábbis, hogy minél kevesebb beszélgetésünket sikerüljön lehallgatni. Ezen kívül a mobil kommunikáció nagyobb biztonságára is áldoznunk kell, de semmi illúzióm nincsen, hogy a technológiával elérhetők bizonyos rendszerek, megpróbálunk ellenállni. Hát nem csak a szövetségeseink hallgatnak le minket, mint az Egyesült Államok, hanem eh, esetleg eh, olyanok is, akiknek kevésbé jó szándékú céljaik vannak velünk kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy ezen a téren javuljunk, haladást érjünk el, és éppen ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy ebbe további forrásokat is befektethetünk. Remélem, hogy sikerült megválaszolnom a kérdéseket. Hogyha valamit kihagytam, akkor elnézést kérek, és örülök, hogyha további információkkal szolgálhatok, akár itt a megbeszélés után is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sullivan úr. Szerintem nagyon kielégítő válaszokat adott a bizottságunknak, de úgy gondolom, hogy ez a témák természetén is múlik. Inge Gressle szeretett volna még egy kérdést vetni. Nein, nein, sag das nicht, man kann... Igen. Észre is vettük a kérdések nagy mennyiségén, hogy nagyon intenzíven foglalkozunk a legfiatalabb gyermekeink, gyermekünkkel, hiszen még mindig keveset tudunk róla. Szerintem jó hír, hogy nem csak foglalkozunk a dologgal, hanem hogy mindjárt el is olvastuk és szeretnénk itt egy kérdésre visszatérni. Itt a csúcsmenedzsmentre kérdeznék rá. Azt mondta, hogy nincs meg a száma. Én megszámoltam, nekem sincsenek meg a konkrét szálak. És itt, amit a felső tízezernek nevezünk, azok a számok olyanok, ahogy előadtam, hogyha más számai vannak, mint ezek az én számaim, akkor adja elő ezeket, hiszen uh, itt ez a kérdés gondolom, hogy uh, érdekli a képviselőket. Hiszen ezek uh, itt a központra vonatkoznak ezek a számok. Készítenek egy éves tevékenységi jelentést. Nagyon fontos lenne rákérdezni, hogy miért esnek ki további helyek, hogyan folytatták így a munkájukat. Itt a szerződésekről is beszéltünk, tehát itt az épület vagy a lakás szerződésekről. Itt van egy elég hosszú lista. Az utolsó, illetve az utolsó előtti jelentésben benne álltak még a helyszínek is. A jelen jelentésben a helyek nincsenek benne de most nem akartam rákérdezni itt a konkrét helyekre. De hogyha azt akarja, hogy több kérdést tegyünk fel, akkor jó lenne, hogyha odaírná, hogy milyen helyekről van szó. Hiszen így tisztességesebb, szerintem jobb, hogyha tudjuk, hogy milyen helyről van konkrétan szó egy lakás, illetve ingatlan tekintetében. Ez lenne az első kérdés. Kérésem. A második kérésem csinál egy személyzeti áttekintést. Ez nekünk nincs meg. Szerintem az is tisztességes lenne, hogyha ezeket a számokat is rendelkezésünkre bocsátana. Tehát a, a KS-nél, az EKS-nél van egy személyzeti jelentés, de jó lenne, hogyha ezt a személyzeti áttekintést is megkaphatnánk. Köszönöm szépen. Most esetleg rögtön válaszol a kérdésekre? Igen. Az első megjegyzések, Greszle asszony. Ez attól függ, hogy hogyan számoljuk a számokat, tehát hogy ki tartozik ide a vezető menedzsmentbe, igazgatóságba. Tehát, hogyha piramis feje felé haladunk, akkor ott mindig aránytalanságokat találunk. De ez is állandóan mozgásban van. Emberek jönnek, emberek mennek, elég sok mozgás van ott, elég sok szerződés tehát a jövő év első negyedében lesz mozgás megint. Tehát Keti Eston utódja és valószínűleg majd változásokat fog bevezetni, tehát itt soha nincs egy statikus helyzet. A statikus helyzet egy, még mindig egy kicsit kiegyensúlyozatlan lesz. Ezzel foglalkozunk a bizottságban, és hogyha megnézzük az adatokat, akkor valószínűleg egy fél év múlva, egy év múlva megint más adataink lesznek, és a földrajzi kiegyenlítettség is egy bizonyos idő elteltével állapítható meg. Most, hogy én mennyire vagyok nélkülözhetetlen, Gressle asszony, nagyon fontos volt őszintén a korai fázisban, hogy legyen egy ilyen munkamegosztás. Ezzel nem mindenki ért egyet, de nagyon nehéz volt hogy valaki integráltan tudja végezni ezt a munkát. Tehát a főtitkár beszél a külügyi tanácssal, tájékoztatja a parlamentet, egyidejileg pedig egy új rendszert is létrehoz. Ez egy nagyon jó eset volt arra, hogy hogy néz ki egy sziszifuszi munka. That if you wanted to rationalize, as, as Kathy... Tehát mindenképpen racionálni kellett nagyon sok mindent. Önök is javasolták, tehát számos tehát, hogy túl sok a nagyfej, kevés a katona. Ez például egy olyan terület, ahol jeleztem, hogy megpróbálunk például két helyet egybevonni. Tehát meg kell néznünk, hogy hogyan lehet ezt újra szabni, és elképzelhető, hogy ez egy órán belül megoldható nehézségek nélkül. De ezt majd Keti utódja fogja eldönteni. És ők fognak majd dönteni arról, hogy mi a legjobb módszere annak, hogy újra szabjuk ezeket a dolgokat. Tehát, hogy hogyan delegáljuk majd a feladatokat át a főképviselőtől a vezető adminisztrációs személyzetre. Szerződések auditálása, Jaj, hogy a helységet is írjuk oda. Jaj, jaj, tehát azt akarja tudni, hogy hol vannak ezek a lakások. A, a, a pénzügyi szabályzat ezt nem írja elő. Ez az első reakció, De megtehetjük, és megnézzük, hogy hogyan lehetne még egy oszlopot oda fűzni, hogy beleírjuk a különféle helységeket is. Tehát ezek hozzáférhetők. Tehát Szalafranka úr, semmi rejtegetni valónk nincsen, az összes könyvünk nyitott. Az egyetlen kényszer az, hogy egyszerűen nincsen emberi erőforrásunk, aki ezt a munkát megtett. Szerettem volna a figyelmét felhívni arra, hogy már megtette. Az első jelentésben benne volt. Aztán jött a második, és a másodikban nem voltak benne. Oké, okay, a, a legjobb gyakorlatot fogjuk követni. Tehát szerintem az is plusz munka, hogyha törlik a helyeket. Megtesszük? Önkéntes dolog, hozzáfűzhetik. Semmi probléma, semmi gond. Megvan az információnk, megadjuk. Rendben. Köszönöm szépen. Most akkor ezt a vitát lezárom. Hogyha az órára tekintek, és most a számvevőszék, hogyha szeretne valamit mondani, megkapja a szót. Tomé Muguruza úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Összefoglaló képpen elmondhatom, hogy hogy az EKS esetében arra szeretnék utalni, hogy itt a szociális juttatások esetében találtunk csak vizsgálandó dolgokat. Tavaly komolyabb dolgokat is találtunk. Tudjuk, hogy a szolgálatok feldolgozzák az adatokat, és ezeket a változásokat mi is figyelembe veszük majd, hogyha rotációs alapon majd vizsgáljuk a felügyelő és ellenőrző rendszereket a szolgálatoknál. Természetesen nyomon követjük az ajánlások további sorsát. Tennék egy megjegyzés még a nyugdíjakkal kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy semmilyen különleges dolog nincs itt a nyugdíjakkal az LKS esetében, de üdvözöl, nem, azt, hogy 2013-ban a számvevőszék a jelen kalkulációk alapján az Európai Unió mérlegét veszi figyelembe. Tehát folytatjuk a munkát, és ahogy fazakas kollégám is mondta, a számvevőszék az adatok birtokában természetesen többet tud majd tenni, annál, ahogy a különleges jelentésüket lezártuk. Köszönöm szépen. Yeah, thank you. Köszönöm szépen, és most átadom az előadónak a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt igazgató úr, kedves kollégák! Eh, nagyon rövid leszek, én azt gondolom, hogy egy értékes eszmecserét folytattunk, eh, ahogy a vita elején éleztem, most is szeretnék köszönetet mondani Oszálövön úrnak, a munkatársainak azért, hogy mind az írásbeli kérdésekre, mind pedig a most elhangzott egyáltalán nem udvariassági kérdésekre, hanem a szolgálat érdemi munkáját érintő, a képviselői felelősségünkből fakadó kérdésekre érdemi választ adtak. Ez a mai eszmecsere ez jól szolgálja azt, hogy a lehető leghamarabb, a lehető legalaposabb jelentést tudjam elkészíteni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulást. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen az előadónak, és most lezárom ezt a témát. Lezárom ezt a napirendi pontot. Köszönetet mondok Sullivan úrnak is, és kérem, adja át üzenetét asszonynak, Reméljük, hogyha az EKS lesz megint a témánk, akkor vagy Eston asszony, vagy az utódja azért el tud jönni hozzánk. Köszönöm. All the best. Minden jót. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kolléganok, kollégák! Rögtön szeretném a következő napirenti pontot bejelenteni. A Balcsitis jelentésről van szó, a számbevőszék különleges jelentése, külön jelentése, a 25 per 2012-es számú. Most rögtön szeretném átadni a szót az előadónak, és mindenkit kérek, hogy lehetőleg zajmentesen cseréljen helyet, hogy az érdekelt kolléganők és kollégák is hallják, hogy miről van szó. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Šią temą jau kalbame ne pirmą kartą. Komit... Köszönöm szépen a szót. Nem első ízben foglalkozunk ezzel a témával itt a szakbizottságban. Derek Wohn, kolléga munkadokumentumot készített ennek kapcsán a külön jelentés ügyében a számvevőszék dokumentumával kapcsolatban. Ebben az anyagban számos probléma megfogalmazódik. Gyakorlatilag ezek köszönnek vissza az én dokumentumban, dokumentumomban is. Az ESA felhasználása az idősebb munkavállalókra irányuló célokból. Az ESA elsődleges célja, hogy támogassa a munkanélkülieket. Valamint a társadalom hátrányos helyzetű tagjait. A forrás felhasználások mértéke e tekintetben az ESA a legutóbbi programozási időszakban 2007 és 2013 között 75 millió euróra rúgott. ami nagyjából 17%-át tette ki a teljes keretnek. Milyen problémák merültek fel a programok végrehajtása kapcsán? Először is az adatok jóságfok és megbízhatósága kívánnivalót hagyott maga után a tagállamok részéről. Igaz, hogy a tagállamok nem tudnak adatokat szolgáltatni arról, hogy hány idősebb munkavállaló szerzett új képesítést, illetve hányan találtak új munkahelyet, hányan őrizték meg a meglévő munkájukat. Nincsenek olyan mutatószámok, amelyek ezt feltárnák, és amelyek alapján az intézkedések eredményességét meg tudnánk ítélni illetve hogy a forrásokat hatékonyan használták-e fel. Az Európai Bizottság felel az unió költségvetésének hatékony felhasználásáért, hogy a forrásokat teljesen hasznosítsák, illetve a tagállami adatgyűjtés is, mint feladat ott kapott helyet a számvevőszéki ajánlásokat követve számos rendelkezést foglaltam bele a szövegembe. Javaslom először is, hogy külön szakmutató számokat alakítsanak ki a programok számára. Ok-okozati összefüggés kell, hogy legyen az intézkedések, az elérendő célok között, és ennek alapján kell hatékonyabban monitorozni a programokat a bizottság részéről. Amennyiben kiderül, hogy a kitűzött célok nem teljesültek, akkor a programokat át kell alakítani. Azt hallottuk az Európai Bizottságtól, hogy némely hátrányokat már is kiküszöböltek az új programozási időszak szempontjából a 2014-től 20-ig terjedő időszakban. Ezzel együtt maradtak még két helyeink. vannak kétségeink a tekintetben, hogy az új időszakban az óriási dokumentum mennyiséget tudjuk-e majd kezelni. De mindez arra vezethető vissza, hogy nincsen megfelelő színvonalú adatunk, adat bázisunk, amelynek alapján meg tudnánk ítélni az eredményességet és a hatékonyságot. A bizottságtól várjuk, hogy létesítsen rendszert, és határozza meg az adatgyűjtés elveit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Balcsitis kolléga, most a jelentésről vita következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik fő kihívás a kormányok számára a lakosság öregedése. Újra kellett gondolni a nyugdíjrendszereket. Ez meg is kezdődött. És így irányult a figyelem az idősebb munkavállalókra illetve az idősebbekre úgy általában. A célunk, hogy ők ne szenvedjenek hátrányos megkülönböztetést, és az idősebbek is tudjanak hozzájárulni a társadalom életéhez, többek között a munkahelyen is. Növeljék a vállalatok versenyképességét többek között. Ez a 2020-as stratégia egyik célkitűzésével is egybevág, segíti a munkanélküliség csökkentését. Tehát az idősebb munkavállalók munkához juttatása nagyon fontos tényező ebben, tehát ezen dolgozunk. Arra is felhívom a figyelmet, hogy nem egyszerű munkaközvetítőként működnek az ezzel foglalkozó szervezetek nagyon nehéz meghatározni a megfelelő mutatószámokat, amelyek lehetővé teszik, hogy valójában értékeljük a forrás felhasználás hatékonyságát. Az Európai Unió kiegészítő szerepet játszik a tagállamokkal együttműködve ezen terület értékelésében nehéz meghatározni a közös mutatószámokat, amelyek lehetővé teszik a tevékenységek valós értékelését. Ami pedig az idősebbekre vonatkozó szakpolitikai intézkedéseket illeti. Itt a munkáltatók által foglalkoztatott, illetve az önfoglalkoztató idősebbekre kell gondolni az intézkedések hatását sokszor nem is könnyű számszerűsíteni. Egyes problémákat sikerült feltárni. Az új magatartási kódex, amely 2013-tól lépett érvénybe, segít majd rendezni a problémák némelyikét. Együttműködünk a helyi érintettekkel, illetve a tagállami projektekkel. Azt reméljük ettől, hogy zöggenőmentesebb lesz az együttműködés, és a helyes gyakorlatok cseréje megvalósulhat. Ennek eredményeképpen a következő 2014-20-as időszakban hatékonyabban használjuk a forrásokat. Szeretném megkérdezni, hogy a többi frakció részéről van-e kérdés? Nincsen. Akkor szeretném a bizottságot megkérdezni. Kelsmark úr. Remélem, hogy jól ejtettem a nevét. Hogy ejti a nevét? Nagyon jó volt. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentéstervezetért. Nagyon fontos ajánlatokat hallottunk, hogy jobban eh, alkalmazzuk az eszát, annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon hálásak voltunk a számbevőszék munkájáért, hiszen néhány gyenge pontot is azonosított. De most nézzük meg, hogy a jelentésnek milyen eredményei vannak. Tehát természetesen a jelen szabályzati keretre, a jelen programozási időszakra vonatkozik a 2007-2014-re. Igaz az is, hogy az új rendelet 2014 és 2020 között fog majd érvényesülni. Igazából nem volt meghatározva, hogy kik itt az idősebb munkavállalók, ezt mindenképpen meg kell határozni, és nem voltak közös mutatók sem korábbi szabályok tekintetében. A jelentéstevő itt ezt korrekt módon jelezte is. Ami úgy szinte nagyon lényeges, az az, hogy az idősebb munkavállalókat többféleképpen lehet megcélozni, tehát vagy foglalkoztatási intézkedésekkel, vagy befogadási intézkedésekkel, vagy a személyi megközelítéssel. Az összes dolgozóra, idősebb dolgozóra vonatkozik ez, de nem tudjuk, hogy hány idősebb munkavállalót vettünk figyelembe. A jelentés ajánlásai szerintem mindenképpen megszívelendésre kerülnek, amikor a 2020-as új szabályzási mechanizmusról beszélünk majd. De figyelembe kell venni, hogy az alapok, az ESA is sokkal inkább 2020-ra fog majd koncentrálni, és mindenek előtt a foglalkoztatásra. Tehát, hogyha 75%-kal szeretnénk a foglalkoztatást megnövelni, akkor az összes dolgozót el kell érnünk. Itt mindenképpen van egy befektetési prioritás, és ezek pedig mindenkire vonatkoznak, minden munkavállalóra. Egy másik nagyon fontos új dolog, és a korábbi rendeletekből is tanulunk ehhez, hogy a teljesítmény sokkal alaposabban ítéljük meg. Az úgynevezett teljesítményi kereten belül a tagállamoknak azonosítania kell majd ezt a keretet, és el kell dönteni, hogy milyen mérföldkövek, milyen teljesítményhez kötődnek. Nagyon jó volt a közös eredmény és eredmény mutatókat. Ezek könnyebbé teszik azt, hogy nyomon követhessük, hogy a tagállamok tulajdonképpen mit tesznek, és hogyan haladnak előre. Mutatókat kifejlesztettünk már nagyon alapos munkával különféle tagállamokban. Legalább két éve foglalkoznak a tagállamok ezzel. De nagyon fontos, hogy ezeket az eredménymutatókat kidolgozok, és ezek majd a referenciát jelentenek az idősebb munkavállalók esetében is. Itt a negyedik pont is fontos volt. Kéri a tagállamokat, hogy eh, állítsák össze a szükséges mechanizmusokat egy megfelelő, megfigyelő és kiértékelő rendszer érdekében. Természetesen ehhez forrásokat is kell rendelni. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a bizottság szeretne iránymutatást adni, tagállam kollégáinknak is, hogy különféle iránymutató dokumentumokat fogadjanak el. Tehát például, hogy hogyan mérjék a jobb teljesítményt. De nagyon fontos az, hogy például tanuló jellegű szemináriumokat szervezenek a tagállamokban. Köszönöm. Yeah, thank you. Köszönöm szépen. A számvevőszék szeretné kiegészíteni valamivel az elhangzottakat? Úgy tűnik, hogy nem. Ha jelentéstevő szót szeretne kérni a végső megjegyzésekhez, akkor parancsoljon önni a szó. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden, elnök úr. Köszönetet szeretnénk mondani a számvevőszéknek a nagyon jó javaslatokért, és a bizottságnak is köszönetet szeretnék mondani. Nagyon örültünk annak, hogy azt mondták, hogy egy teljesen más elszámoltat tájékoztatási és ellenőrzési rendszert fognak bevezetni, kötelező érvényű mutatókkal, hiszen ezt nem teszik meg, akkor ugyanezzel a problémával fogjuk szembe találni magunkat. 2007 és 2013 közötti időszakban jelentős mértékű pénzösszeget eh, használtunk fel, és mégis ugyanezzel a problémával állunk szemben minden területen. Nem eh, élnek a kötelező érvényű mutatók, És ami a felülvizsgálati mechanizmust illeti, itt sem világos a folyamat. Természetesen jövőbe is tekinthetünk, és 2014-től kezdve szigorúan ragaszkodhatunk egy dologhoz. Nagyon fontos, hogy az EU-s finanszírozásért teljes mértékben felelősséget vállaljunk, és szigorúan járjunk el, hiszen itt az adófizető pénzéről van szó. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Ezzel akkor lezárhatjuk az említett napi rendi pontot. Azt javaslom, hogy tegyünk egy 5 perces szünetet. Várjuk a főtitkár urat, és 5 órára várjuk az alelnököt is. In some minutes. Hát néhány perc múlva akkor találkozunk.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

liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Kedves kollégák, a megszakított ülést folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Üdvözlöm körünkben a főtitkár urat, az Európai Parlament főtitkárát, Klaus Belle urat. Örülök, hogy itt van velünk a szakbizottságban, illetve eh, Johnny Pitella, alelnök úr sajnos lekéste a repülőgépét, mint azt az imént megtudtuk, úgyhogy sajnos nem tud itt lenni az ülésen. Vele úr, akkor a kérdéseket még intenzívebben fogjuk ön felé, megfogalmazni, illetve önt ezekkel a kérdésekkel bombázni, de azt gondolom, hogy jól fel van vértezve. Először a szemvevőszék tagját fogjuk meghallgatni. A szemvevőszék kaptát szót parancsoljanak. Eh, thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2012-es évben az Európai Parlament a tanácssal együtt az egyik olyan intézmény volt, amelyre kiterjedt a felügyeleti és ellenőrzési rendszere a számvevőszéknek, és tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a számvevőszék nem fedett fel súlyos hibákat a felügyeleti és ellenőrzési rendszerben, a parlamentben ami a időszakos, illetve szerződéses személyzet rekrutálását illeti, nem volt megjegyzésünk, szerintem szemveszik, további eh, hiányosságokat, eh, kisebb hiányosságokat vélt fedezni. Ezek főként adminisztratív hibáktól adottak, és egy esetben a közösszerzési eljárás dokumentációjának hiányossága miatt, egy másik esetben pedig a szempontok alkalmazásában. Ami a szociális juttatások kifizetését illeti a staff felé, a számvevőszék 2012-es auditjában megállapította, hogy az Európai Parlament megvalósította a kockázat csökkentésére irányuló intézkedéseket. A számvevőszék emlékeztet arra, hogy a nem szabályos kifizetések továbbra is léteznek, és ezek a, a staff tagjának nyilatkozataira alapolnak. Ami a 2012-es évet illeti, a számövőszék azt javasolja, hogy a parlament javítson a beszerzési eljárásán, azért, hogy megfelelőzések valósulhassanak meg. A számövőszék tudja azt, hogy zajlanak a képzési folyamatok, ezeket a központi szolgálatok koordinálják, a számvevőszék ezt figyelemmel fogja kísérni, és megvizsgálja majd az elért eredményeket. Tisztelt képviselők, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm szépen a figyelmünket, és várom kérdéseiket, szívesen tisztázok további pontokat is, amennyiben elég van elnök. Köszönöm szépen, Mugrúza úr, megadom a szót Velle főtitkárnak, üdvözöljük a szakbizottságban. Köszönöm szépen! Élnék egy általános megjegyzéssel 2012-es évre vonatkozóan, illetve beszélnék arról a keretről is röviden, amely ezt az évet definiálja. 2012 óta egy különleges költségvetési helyzetben vagyunk. A két költségvetésben, a 2012-es és 2013-as költségvetésekben a költségvetés eszközök 1,9%-kal növekedtek, és a 2014-ben eh, évben pusztán 0,4%-kal. Ez azt jelenti, hogy költségvetési eszközeink reál értékben csökkennek 2012 óta. Ez különösen érvényes, hogyha belegondolunk abba, hogy 28. tagországunkat is felvettük, Horvátországot, és itt vannak különleges kiadások, illetve a jogalkotási időszak végével is adódnak külön kiadások, illetve a népszerűsítő munka kapcsán, választási kampányok kapcsán. És ugyanúgy, mint a többi intézmény is, munkatársainkat 5%-kal igyekszünk csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy olyan esetben, ha új feladatokra van szükség, akkor innovatívak szeretnénk lenni, adminisztrációként, Európai Parlamentként, viszont fontos, hogy azonosítani tudjuk folyamatosan azt, hogy mely feladatokat nem szeretnénk továbbá ellátni, illetve melyek azok a feladatok, amelyek elavultak. Éppen ezért az elmúlt évi költségvetés, a Save and Innovate, azaz megtakarítás és innováció jegyében zajlott, a 2012-es évhez a költségvetési évre most a vitesz volt, létrehoztunk egy közös munkacsoportot a Költségvetési Szakbizottság és az elnökség között. Megpróbálunk szükséges modernizálást megvalósítani, egymást ebben támogatni, és másrészt pedig igyekszünk a kiadásokat csökkenteni. Négy területet azonosítottunk, amelyeken csökkenteni szeretnénk, a szakértői területen. Egy új főigazgatóságot hoztunk létre november 1-ével, a tudományos szolgálatot az elmúlt évben. Az ellenőrzés egyre fontosabbá válik az államadósági válságok kapcsán, tehát itt létezik egy következményekkel, utánkövetéssel foglalkozó részleg. A logisztika területén jelentős problémáink vannak, a menzák túlterheltsége miatt, illetve nincs elegendő irodai helység sem. Ezzel is foglalkoztunk, illetve a képviselők helyi támogatását illetően hét területet azonosítottunk, ahol már e, évek óta megtakarítás folyik a tolmácsolás területén, a fordítás területén, jelentős mértékben csökkentettük a helyek számát, illetve megpróbáljuk hatékonyabbá tenni a szervezést, készítettünk javaslatot egy új naptárra, kevesebb papírmunkát szeretnénk, és a két szakbizottsággal szorosabb együttműködést szeretnénk folytatni. Elhangol, elhangzott a kockázat a streamlining kapcsán, és a streamline rendszert helyettesíteni rend, szeretnénk egy másik rendszerrel, ahol a kockázat, ami az adatátvitelt életi már könnyebb lesz, illetve nem merül fel a kockázat, és jobb lesz a rendszer. 2012-es év számos kihívást jelentett a um, Konrad Adenauer építésével kapcsolatban. Ez a legnagyobb épület, amelyet uh, önállóan végeztünk. 2012 elején munkállatokra vonatkozó javaslatok voltak, amelyek a uh, költségek felett voltak 30%, ezeket a javaslatokat elutasítottuk, új kírást készítettünk, és egy megállapodás a luxemburgi kormányjal, és ezt hangsúlyozni szeretném. Ők példamutatóan támogattak bennünket, eltökélték magukat a közös projekt mellett, és az összes ajánlatot, amelyet eddig elfogadtunk, illetve értékeltünk, ahhoz vezetett, hogy a mm, tervezett költség keret alatt tudtunk maradni a Konrad Adenauer épület építési munkájánál. A um, plenáris um, teremmel kapcsolatban is voltak problémák itt Brüsszelben. Ez egy olyan probléma, amely felmerült, viszont megváltozott a politikánk, ami a karbantartást illeti, lehetőséget biztosított arra, hogy kiderítsük ezt a hibát, mielőtt súlyosabb károk keletkezhettek volna illetve bárki megsérült volna. Ez azt jelenti, hogy a beruházás a karbantartásoknál, a PET karbantartásoknál, amelyeket támogatott a Költségvetési Szakbizottság konkrétan gyümölcsöt hozott. 2012 óta lépésenként dolgozunk egy koncepciót a költség számolással kapcsolatban természetesen ezeket lépésről lépésre tudjuk megvalósítani, és azt gondolom, hogy a végén egy sokkal rendszerszerűbb elemzést tudunk készíteni majd a saját költségstruktúráinkról, illetve az átcsoportosítása is ezáltal lehetőség lesz a költségvetésen belül. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Akkor megnyitjuk a vitát. Iván úr a jelentéstevő, és most át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A főtitkár úrnak köszönetet szeretnék mondani. Kiválóan alakult az együttműködésünk, meggyőződésem, hogy ez a remek együttműködés folytatódik majd a jövőben is. a főigazgatókkal, is rendkívül jól alakult az együttműködés, az egyeztetéseink remekül alakultak. Gratulálni szeretnék a főtitkár úrnak, mert a belső ellenőrzés a munkáját kiválóan végezte, és a felelősökkel nagyon jól együtt tudtunk működni hatékonyan egyeztettük a megállapításainkat. Gianni Pitellának külön köszönetet szeretnék mondani, mert nagyon sokat segített a munkánk során a költségvetés vizsgálata alatt. Személy szerint köszönetet szerettem volna neki mondani. Általánosságban a parlament adminisztráció szolgálatát, és szeretném megemlíteni, mert a sok-sok kérdésünkre kimerítő választ kaptunk, és a feltett kérdéseinket mind kielégítően meg tudták válaszolni. Nehéz időszakot tudhatunk magunk mögött. Hamarosan szavazunk a jelentésről, és utána jönnek a választások. Tehát itt már kampány előzetes időszakban vagyunk. különböző bejelentések várhatók, és a média figyelme is ránk irányul, a parlamenttel sokat foglalkoznak. 2012-ben jó évet, pozitív évet zárt a parlament. Jó irányba mutattak a változások, csökkentek a költségeink, a szolgálatok hatékonyabbá váltak. természetesen a számvevőszéki értékelés is elkészült. A külső audit lezajlott, pozitív értékeléshez zárult. A parlament szerepét pozitívan látják. És itt elsősorban a belső értékelésre szeretnék támaszkodni megállapításaimban. Csak röviden szeretném összefoglalni a tapasztalatainkat, kiemelve a lényeget. Néhány olyan vonatkozást, amely például a POM, az INLO és a Trade főigazgatóságoknak a reformja. Ezek voltak a fő tevékenységeink, és a középpontjukban az állt, hogy csökkenteni szeretük volna a költségeket. A szerkezetváltás során megspóroltunk számos költségtípust több kolléga feltette magának azt a kérdést, hogy mi lenne akkor, hogyha az áprilisi plenárist itt tartanánk helyben, Brüsszelben. Ja, ich darf jetzt das... Köszönöm. Most a belső könyvvizsgálónak adom át a szót Robert Calvinnak. Hol van? Itt van. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy bemutathatom a 2011-es éves jelentésemet. Természetesen a belső könyvvizsgálók tevékenysége az alapja a munkámnak. Arról szeretnék szólni, hogy milyen ajánlásaink vannak a belső könyvvizsgálás, számvizsgálás tekintetében. Nagyon fontos, hogy konstruktív dialógus tudtunk folytatni, és a dolgok lényegében pedig sikerült megalapodást kötnünk. A 2012-es könyvvizsgálás alapja a belső könyvvizsgálás éves programja, melynek alapja a szervezet globális kockázatbecslése. Ennek a lényege az, hogy különféle prioritásokat tudunk megszabni, hogy hol legyenek megfelelő kihelyezések, hol vannak kockázatos helyek. 2012-ben a belső könyvvizsgálás új megközelítést alkalmazott. Korábban minden egyes jelentés a események után valósult meg. Pillanatnyilag menet közben is végezhetünk könyvvizsgálást. A 2012-es évben 153 esetet vizsgáltunk meg 21 jelentés alapján, és 80-at sikerült lezárnunk. 73 még nyitott, ezeket pedig 2013-ig is figyelemmel kísértük. 30 akció esetében észleltünk kockázat csökkenést. A 2012-es kereszt nyomon követés alapján megalapíthatjuk, hogy a magas kockázati esetek 8-ról 2-re estek. Kettő főigazgatóság a közbeszerzési folyamataiban javulást mutatott. Az IT kormányzás esetében haladást látunk. Az európai belső ellenőrzési keretben is látjuk a haladást. A látogató csoportok fogadása tekintetében a számvizsgálás még nyitott. A politikai pártok és alapítványokhoz eljuttatott hozzájárulások is nyitottak még. Ezeket még újra kell vizsgálni. De hogyha különös alapokat veszünk figyelembe, akkor kilenc akció marad még nyitott. És reméljük, hogy a javasolt menedzselési rendszerben zajlik. Most nézzük meg a 2012 egyéb eseményeit. Az európai közösségek az általános könyvvizsgálási stratégián belül kerülnek megvalósításra. Itt az ellenőrzési tevékenység esetén megnézzük a személyzeti és a dologi költségeket. És megállapíthattuk, hogy a szabályoknak megfelelően, jogszerűen és szabályosan zajlottak a tevékenységek. Itt négy területen észleltünk kockázatos területet. Tehát ez a új emberek esetében van, tehát amennyiben új személyzetet keresnek a szolgálatok, és a szerződés végéig tartó vizsgálat. A parlamenti rendszerben nagyon lényeges az, hogy minél korább legyen tervezés, és a 2014-es választásokra ez különösen vonatkozik. Itt a hét hetes akciótervet egyeztettük már. Itt eh, megnéztük eh, az átcsoportosításokat is. Az átcsoportosítások is megfelelnek a pénzügyi szabályzásnak, és eh, ez pedig az összes EU intézményre vonatkozik. Ezek a folyamatok pedig a jelen IT támogatási rendszer segítségével egyszerűsödtek azt észleltük, hogy kevesebb olyan kockázatos terület volt, amely veszélynek volt kitéve. Ide tartozik a partnerek információit, javítjuk az átcsoportosítási folyamatban észlelt adatok továbbítását, főleg a pénzügyi adatokra gondolok növeljük a résztvevő vizsgáló kollégák felelősségés. Megállapodtunk egy 8.0-ás akciótervben az érintett főigazgatóságokkal. A 2012-es tevékenység konzultációs megbízást is jelentette. Itt telefonos és internetes tanácsadó szolgálatot vezettünk be, és ez az ITEK főigazgatósággal együttműködésben történt. A belső könyvvizsgálás két kategóriában vette észre kockázatot, tehát 2017-ig közbeszerzési esetekben észletünk kockázatot. És az eredeti döntésekhez képest észleltünk transzparencia hiányt is. A második kategória az a TOIP telefonok második közbeszerzése. 3000 felhasználót érintene ezen telefonok beszerzése. Ez természetesen a belső döntéshozattal témája. Itt négy ajánlást fogalmaztunk meg, és az ITEK főigazgatósággal egyesített, összehangoltuk ezt. Tehát itt az azt jelenti, hogy lecseréljük a régi készülékeket új készülékekre, ezen kívül külső és belső tanulmányokra van szükség, ezen kívül intézkedéseket kell foganatosítani, hogy a projektmenedzselést és a döntéshozatot megkönnyítsük. Az ingatlan politikával kapcsolatban is írtunk egy nyomon követő jelentést. Itt a könyvvizsgálás azt mondta, hogy 2010 óta a parlamentnek szüksége van a középtávú ingatlan politikára. Itt nagyon fontos lépéseket látunk, hogy a parlament helységeket megfelelően megtervezzük, igénybe vegyük és korszerűsítsük. Itt külső segítséget is igénybe vettünk 2011-ben, hogy a parlament épületeit a lehető legjobban fel lehessen használni. 2012-ben nyomon követő folyamatnak lehetünk tanulni. És ezeknek pedig összefogott jelentések voltak az eredményei. Itt a kockázat alapú menedzselésre tértünk át. A négyes rész pedig azzal foglalkozik, hogy eh, a menedzsment hogyan eh, foglalkozik a kockázat megítésével, és hogy a legjobb gyakorlatot eh, hogyan alkalmazzuk. Az ötös rész a belső könyvvizsgálás vonatkozik, a 2012-ösre, és itt a, a már említett új transzverzális nyomonkövetés volt a legfőbb eredményünk azt láttuk, hogy a fennmaradási kockázatok csökkentek. Egyidejűleg nagyon sok terv még nem került megvalósításra. Hát 2013-ban ez 75% volt. Látjuk, hogy a belső könyvvizsgálás sikeres volt, és több adatra van szükségünk, hogy a parlamenti tevékenységben javítás, javulást érjünk el 2008-hoz képest. A belső vizsgálat azt is megállapította, hogy a, nem voltak kompromisszumos rossz megoldások. Végzetül pedig szeretnék köszönetet mondani az együttműködésért minden érintett osztály számára. Köszönöm szépen. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen, Kálvin úr. Nem csak uh, a beszámolóját, hanem köszönjük szépen a munkáját is. A belső ellenőrök bárhol dolgozzanak, és nagyon fontosak. Nem mindig a legnagyobb uh, népszerűségnek örvendő munkatársak, de mi meg vagyunk győződve arról, hogy feltétlenül szükség van a munkájukra. Most bocsátom a jelentéseket illetve a kollégák tehetnek fel kérdéseket. Először a néppárt képviseletében Oteszényi asszony. Muchas gracias, señor presidente. Muy... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni a főtitkár urat. Köszönöm szépen, hogy eljött és választad a kérdésekre. Köszönöm a belső ellenőrök munkáját, illetve a számvevőszéknek, illetve minden kollégának, aki tartózkodik a körünkben, szeretnék köszönetet mondani. A kérdőív kérdésének egy része most már világossá vált, más ügyekben még nem egyértelmű a válasz. A brüsszeli patkót illetően nem tudom, hogy mennyibe kerül az új épület, illetve hogy milyen hatással jár a költségvetése tervezési szempontból, beszerzés tekintetében. Ez élénken érdekel engem, illetve bennünket. Milyen mechanizmusokkal gondoskodnak arról, hogy orvosolhassuk a közbeszerzési problémákat, amelyekre korábban fény derült. A különböző főigazgatóságok eljárásrendje megfelelőe kialakult-e? sor került a független értékelésre. És végül, főképp Calvin urat szeretném megkérdezni a belső ellenőrzés kapcsán. Bővebben hallhatnánk az intézkedési tervről a belső ellenőrzés terén. Ennek 2002 év vége volt a határideje. Végül rendkívül érdekelne bennünket az Európa TV, úgyhogy várjuk az ismertet. Als nächstes da... Köszönöm szépen, Hans-Peter Martin parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést tettem fel, amelyet megtalált a katalógusban is és ezek közül csak azokra térnék vissza, amelyekre nem kaptam választ. És főtitkár úr, ön biztosítani tud-e engem esetleg arról, hogy megkapom írásban még a válaszok, válaszokat. Itt a képviselők um, egy költségeiről van szó, három leg uh, Rágeddelgetés utazása került sor 2012-ben, de nem kaptunk erre választ. Milyen konkrét person, személyes, személyköltségei vannak a parlament elnökének, illetve ön joggal utalt erre, és ezt nagyon pozitívnak tartom, hogy a fordítási költségeket csökkentették. Konkrét kérdésem. Német azonban nem válaszolták meg parlamenti képviselők előtti nyugdíjazása, milyen költségekkel járt 2012 előtt, a tisztítási, takatási költségek az épületekben az elmúlt években erre kaptunk konkrét választ, és nagyon örülnénk annak, hogyha ezeket most is megválaszol. Nem, nem könnyű önnel találkozni képviselőként, és éppen ezért szeretnék utalni arra, hogy két írás anyagot juttatunk el, anhoz két levelet, az egyik eh, a parlament épületében eh, biztonsági eh, szolgáltatók, amelyek adófizetői pénzeken valósulnak meg, illetve a limuzin szolgáltatás a parlamentben. És várom ezekre még mindig az ön válaszait. Elnök, köszönöm szépen, Jan Mulder kapszót. Jó, uh, Chairman. If I am not mistaken. Hogyha nem tévedek, akkor a Strasburgi plenáris ülésteremnek a kiavítása tíz éves garancia keretében megtörténhet. Tehát nem kerül sokba a parlament számára, de szerettem volna rákérdezni arra, hogy a brüsszeli plenáris teremmel mi a helyzet, szerintem azt nekünk kell fizetni. És az a tényleges kifizetések a várakozásoknak megfelelően alakultak? Köszönöm, Inge Gressle. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Van egy kérésem. A belső ellenőr azt a ugye, véleményt, amit felolvasott, gyorsan felolvasott, kicsit lassabban, ha taglalná, illetve hogy ezt írásban megkaphatnánk -e, hiszen nem tudtam elég jól követni, ami a tetőt illeti, a két milliós eurós javítási költségeket Brüsszelben, van-e ez jogvélemény, például a az épület értékesítőjét feleségre tudjuk -e esetleg vonni. Még, és köszönöm ezt az információt, ha megkaphatnánk, az önkéntes nyugdíj alap hiányai 207 eh, eh, milliárd euróról van szó, ezt tudomásul vesszük, illetve az alap meddig maradhat fenn, illetve a nyugdíjakat meddig tudja így fizetni, illetve milyen ponttól kezdve válik ez kényessé. És van egy olyan történet, amelynek összege lényegtelen, viszont az alapkérdés, ami emögött van, igenis foglalkoztat engem a parlament, adott egy támogatást, amit én egy kicsit furcsának tartom, hogy mi támogatást nyújtunk, egy bolgár cég kapta ezt a támogatást, és ez a cég kiderült, hogy az Európai Szocialista Párt elnök asszonyának cége 60 eh, ezer eurónyi támogatást kapott ez a cég, és az európai parlamenti választásokat hivatott eh, promotálni. Én ezt ellentétnek tartom. Miért nem eh, törlik ezt a megbízást, hogyha a parlamenttől pénzt kapnak, akkor a pénzügyrendelet kimondja azt, hogy 60 ezer euró alatt nyilatkozni kell arról, hogy nincsen érdekellenté, ez kimondja az új pénzügyi rendet, a, ké, a régi pénzügyi rendet még sokkal szigorúbb szabályozásokat tartalmaz. Megnéztem ezt a céget, tehát utána néztem a cégnek, a cég osz, osz, Osztrákban, Ausztriában, a Hoch Eger botrányban igenis szerepet játszott, a bolgár kormány PR tevékenységre másfél millióért fizetett Hóeggernek, és volt egy al vállalkozó, aki megint ez a cég volt, akivel a alelnök feleségének kapcsolódása van. Németországban nagy felháborodás lenne, hogyha ilyesmit kéne, megállapítsunk. Hogyha megnézzük ezt a céget, akkor kiderül, hogy az állam el van adósodva. A Monitor eh, Belge, egy belga cég, ott a mérleg főszeg is szerepel hogyha 2008 óta megvizsgáljuk a mérleg főösszeget, akkor 84 ehm, ezer eurónyi negatív tőkéje van, és a hosszú távú hitelezője a cégnek nem követel vissza a pénzt, ezért tud túlélni. 60 ezer eurónyi plusz támogatás, akkor hogyan képzelhető el? Örülnék annak, hogyha megszabadulhatnánk ettől a történettől mi hamarabb. Én már fél Európa ír nekem ebben a témában, leveleket kapok, nem bolgárok, hanem nagyon sokan mások, és azt mondják, hogy hát ez elképesztő, ezt nem lehet itt megengedni. Elnök, köszönöm szépen, itt egy fontos kérdést hallottunk. Ines Ayala Sanders kért még szót, ha nem láttam el a jelentkezését, akkor kérem szóljon. Sí, gracias, presidente. Ay. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. És Koszfelének is köszönöm szépen, hogy itt van ma a körünkben. Arról szeretném megkérdezni, hogy hogy alakulnak a hatékonyság fejlesztések, a titkárság munkának a korszerűsítése terén, illetve jövőben mire számíthatunk. Úgy tűnik, hogy átalakították az illetékességi területeket, illetve a hatásköröket. Erről szeretnék részletesebben hallani. Egy másik terület nemrégiben támadás érte az Európai Parlament számítógépes rendszerét. Át kellett állítanunk az iPad-eket és a többi eszközt. A látogatók nem jutnak hozzá a wifi hálózathoz a parlamenten belül mert szigorúan korlátozott körben hozzáférhető a belső hálózat. Tehát arra akartam rákérdezni, hogy az ilyen típusú helyzeteket a jövőben hogyan kezeljük. A számítógépes hálózat elleni támadásokkal mit kezdünk. Mert egyre nagyobb a veszély, illetve a hatásuk is egyre komolyabb, mint hogyha nőne az érdeklődés a tisztelt ház tevékenysége iránt. Végül gratulálni szeretnék önnek a könyvtár igen színvonalas munkájához. A szolgálat kiváló dokumentumokat állított elő, és ezek értékes források így a választásra készülődve. Biztosítanunk kell a dokumentációs, illetve a kutatási lehetőségeket a jövőben is, és a felhasználók elégedettek. Köszönöm. Weitere Wortmeldungen liegen mir im Moment nicht vor. Köszönöm, úgy tűnik, hogy nincs több kérdés. Akkor főtitkár úr, szeretném kérni, hogy válaszoljon a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a jelentéstől kérdéseit illeti, voltak átfedések, például plenáris teremmel kapcsolatban, és igyekszem ezeket eh, majd közösen megválaszolni. Ami a plenáris termet illeti, abból indultunk ki eredetileg, hogy eh, a plenáris eh, rendbetétele 3 millió euróba fog kerülni, 2,3 millió azonban elegendő lesz, és a munkálatok rendben zajlanak a mm, karácsony szület előtt, két hetes volt a csúcsá, csúszás, a cég pedig úgy döntött, hogy 24 órában dolgozik heti 7 napon, annak érdekében, hogy ne legyen további csúszás, hát jelenleg sincs már több csúszás, az új struktúra már felállt, és ez tartja a tetőt, az érdekes hatóságoknak a munkát át kell még vennie, ez most zajlik, tehát vizsgálat történik arról, hogy ezt át lehet -e fogadni, de mindez folyamatban van. Ha megtörténik a sikeres átétel, akkor én abból indulok ki, továbbra is időben maradunk, tehát jelenleg nincsen ok aggodalomra, mi szerint az április miniplenáris ne lenne ott majd megvalósítható. Tehát, mint említettem, nehéz építkezési művelet, mivel tetőt picit meg kellett emelni, továbbra is tervezett időszakon belül vagyunk, tehát ha a hatóságok ezt átveszik, akkor azt gondolom, hogy a mini plenárist is majd meg lehet tartani itt áprilisban. Ami a jogi kérdéseket illeti, többek említették ezt meg. A plenáris teremnél Brüsszelben a tíz éves határidőn kívül vagyunk, garancia határidőn kívül. Ez azt jelenti, hogy itt nem érvényesíthetünk már követeléseket, mivel ez a tíz éves határidő lejárt, ez járul még hozzá az, hogy az a személy, aki a tetőt építette, az akkor érvényben levő normáknak, standardoknak megfelelt. A probléma az volt, hogy itt egy új típusú konstrukcióról van szó, és az építkezés után, a plenáris tetejének építése után, miközben normák folyamatosan változtak, de abban a pillanatban, amikor megépült a tető, amikor ezt legyártották, akkor az akkor érvényben levő standardoknak megfelelt mindez, tehát a gyártók nak nem tehetünk szemrehányást, hogy így vagy úgy építették ezt meg. Tehát nem tudunk elemetéssel élni. A jelentéstevő azt kérte még, hogy a házon belül a különböző struktúrákról számoljak be, illetve olyan struktúrás változásokról, amelyek érintettek több főigazgatóságot, a fordítási főigazgatóságon belül száz eh, helyet eh, helyeztek át más szolgálatokhoz, főként a politikai támogatási szolgálathoz a parlamenti képviselők számára, és a külső fordítások költségét 10 millió euróval sikerült csökkenteni, tehát mind a személyzeti költségeknél, mind a kül- külső fordításoknál jelentős megtakarításra került sor a fordítási szolgálatnál. Ennek a következménye az, hogy a nettó termelékenység, tehát az egy munkatársra első teljesítmény megnövekedett 2013-ban 7,76 század oldal a kötelező naponta, majdnem 8 oldal fordítónként, ez egy nagyon jó teljesítmény. Ez nem azt jelenti, hogy csúcs teljesítmény időszakban esik ennyi egy munkatársra, hanem megpróbálták ezt kiegyenlíteni. Voltak olyan nyelvi egységek, ahol sokkal alacsonyabb volt a munka terhelés, mint más nyelvi egységeknél, és ezt az egyenlőtlenséget sikerült kiegyenlíteni. Tehát ma elmondható az, hogy az egy fordítóra eső teljesítmény minimális módon különbözik attól, hogy ők milyen nyelvi egységnél dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy ezt a potenciált sikerült felszabadítani más szolgáltatások számára, például az Európai Ház személyzeté, nél, illetve az utánkövetési főigazgatóságnál a költségvetési eljárásban nem kértek új posztokat egyik igazgatóságnál sem. Egy további számot szeretnék megosztani önökkel az elmúlt tíz évben. Fordításnál egy millió oldal került lefordításra évente, és ez 2,5 millióra növekedett, függetlenül attól, hogy a személyzet a módosítás után nem módosult, és a külső eszközök is csökkentek. Ez két tényezőnek köszönhetően volt megvalósítható. Egyrészt a modern információs technológiai eszközök alkalmazásának 40%-a a fordítási igénynek előre kerül lefordításra, hiszen ezek a szövegek egy másik összefüggésben már lefordításra kerültek, tehát a fordítás létezik, tehát ezeket nem kell természetesen még egyszer lefordítani. A másik faktor pedig a termékenység növekedése, fordítási igény um, robbanásszerűen növekedett, viszont ez nem járt együtt személy ügyi kiadások, um, illetve költség uh, robbanással, a modern technológiáknak köszönhetően, de a személy erőforrások jobb elosztásának köszönhetően is az adott főigazgatóságon belül. Ami a tolmácsolási főigazgatóságot illeti, itt is 14 um, munkahelyet sikerült átcsoportosítani, ez szinte megtakarítást eredményezett olyan uh, nyelveknél, amelyek nem voltak megfelelően, illetve teljes mértékben kihasználva, és ez 15 millió euró megtakarítást jelent évente. Tehát nem egyszeri hatásokról van szó, hanem struktúrális megtakarításokról. Ez úgy sikerült, hogy jobban lehet tervezni, a szakbizottságok fegyelmezettek, tehát vagy hétfőn kedden, illetve szerdán csütörtökön üléseznek, de nem mindegyik szakbizottság ülésezik kizárólag kedden és szerdán, hiszen ez jelentős költségtöbletet eredményezett a múltban a delegációs utazásokat. A türkizheteken valósítják meg, illetve ezekre akkor kerül sor, ehhez is szükség van a fegyelemre, viszont fontos a forrásokat akkor igénybe venni, amikor rendelkezésre állnak, és fontos, hogy ne kelljen extern forrásokat használni ezeken a heteken is, illetve a Strasburgi ülések bonyolítását illetően is jelentős változások vannak érvényben, az éjszakai plenárison is, mind a tolmácsolásnál, mind a fordításnál jelentős megtakarításra került sor, mind a külső fordítók, mind a külső, külsős tolmácsok angazsálását illetően. És egy olyan évben, amikor a jogalkotási időszak vége felé járunk, sokkal jelentősebb a nyomás, mint egy mandátum elején. Tehát ez nagyon fontos a külső politikáknál, az elstruktúrálás, illetve ennél a főigazgatóságnál a demokrácia támogatási egységet hoztuk létre, ez semleges módon valósult meg költségvetési szempontból korábbi főigazgatóságokból jöttek ide munkatársak, nincsenek, meg, nincsen megtakarítás a pluszköltségek sem, regionális egységek jöttek létre a delegációkon korábban, és egy szakértő, illetve egy munkatárs sokan kompetensebb módon tud tanácsadást nyújtani, hogyha nem több országért is felelős egyben. Tehát a szakértőt egy régióra nevezik ki, anélkül, hogy ennek többet költsége volna, egy többet költség vonzata. Az INLO, az épületfőigazgatóság egy olyan projekt, amely már 2009-ben indult el, egy saját főigazgatóság létrehozatalával a karbantartásra. Annak idején ez pénzbe került, azt gondolom, 47 új munkahely született, és pénzügyi eszközt adtunk erre. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó beruházás volt, időközben ez egyértelműen kiderült, hiszen ez az igazgatóság és a új feladat eh, meghatározása ahhoz vezetett, hogy a brüsszeli plenárisban sikerült felderíteni egyáltalán ezeket a problémákat. Ha nem sikerült volna ezt felderíteni, akkor egy szép napon beomlott volna a plafon, és sokkal dramatikusabb hatásai lehettek volna, mint annak idején Strasbourgban. Ez az ezt az épületet nem csak plenáris idején használják, hanem szakbizottsági is, és 200 munkatárs ül az épületben, tehát kiderülhet az, hogy ennek milyen potenciális súlyos következményei lehettek volna. Éppen ezért még egyszer elmondanám, hogy az épület karbantartásnál saját igazgatóság létrehozásával igenis jó beruházást tettünk, a szakértők is bekapcsolódtak ebbe, tehát ez egy nagyon jó értelmes beruházás volt, és nem szívesen ülnék itt önök előtt, hogyha annak idején ezt a beruházást nem tettük volna meg. Bei den Össiers, auch genau a teremszolgákért is az INLO főigazgatóság felelős, beosztottuk őket olyan csoportokra, akik a teremben vannak, a konferenciár és akik a postát kézbesítik. A munkatársak számát, akik itt postát, leveleket, dokumentumokat szállítanak, egy harmadával csökkentettük. Ez logikus is, hiszen sokkal, keveset, sokkal kevesebbet dolgozunk papírra. Sokan nem hiszik ezt, de tényleg. Az elmúlt tíz évben körülbelül 60%-kal csökkentettük a papírtermelést, sokkal kevesebb papírt kell körbehurcolni. Ezeket a helyeket, ezeket a posztokat máshol alkalmazzuk, tehát például az egyablakos rendszert a képviselők számára, mert ez az új intézmény sem jelenti azt, hogy plusz státuszokat kellett volna igényelni. A kommunikációs főigazgatóságában mm, pedig egy kicsit szerényebb a helyzet, itt az Európai Történelem Háza, itt nagyon sokan szerződéses alapon dolgozik, de közalkalmazottak is vannak, őket is átszerveztük, tehát hogy itt sem jelentkeztek járulékos költségek. A sajtó, tartalmi szektorok alapján kerül megszervezésre, tehát ugyanúgy, mint például a jogász nyelvészeknél, vagy a jogi szolgálatnál. Tehát ez lett volna egy áttekintés az új szervezésről. Ortiz asszony feltett egy kérdést a kivételes eljárások esetében. Igen, ez már régóta kísér minket. Amit erről elmondhatok az az, hogy 2012-ben csökkent az ilyen eljárások száma 58-ról 45-re. Tehát van egy tendencia a megfelelő irányba, de még, mindig, még, de még mindig van 45 kivételes eljárás. Minden esetben itt a közbeszerzési fórum illetékes. Tehát ez a tanácsadó testület, tanácsadó testület, tehát a döntés nem vállalja át, de itt a tanács igénylése az kötelező. Felmerült még egy kérdés az informatikával kapcsolatban. Tehát a külső cégektől való függőségről szólt. Az elnökség úgy döntött, hogy, és itt ebben a bizottságban és a Költségvetési Bizottságban is úgy döntöttük, hogy csökkentjük a külső cégektől való függőséget, tehát 133 külsőssel van most szerződésünk, és ehelyett 60 közalkalmazotti státusz jön létre, hogy stratégiai döntések esetében ne veszítsük el az ellenőrzést, tehát hogy ne külső cégek jussanak itt érzékeny pozíciókhoz. A 60 helyre még nem tudtuk az embereket beszerezni. Egy kiértékelést akkor tarthatunk, hogyha az összes munkatárs ott van. De itt belső és külső források között jobb egyensúly szeretnénk létrehozni. Volt az Európál tekintetében is egy kérdés. Az Európán rendszert átállítottuk egy eredeti televíziós megközelítésből videó gyártásra. A költségek csökkenőek, az eredeti 9 millióról a következő költségvetési tervben 5 millió szerepel, tehát itt szinte felére csökkentek a költségek intenzíven foglalkozunk azzal is, hogy ezeket a termékeket hogyan akarjuk alkalmazni. Itt az adminisztrációs munkaprogramban 2014-2016-ban foglalkozunk ezzel, az új elnökségnek mutatjuk majd ezt be, és vannak elképzeléseink. Martin úr kérdésére azt mondanám, hogy közgazgatási szervként megválaszoltuk az összes kérdést, amit hivatalosan megkaptuk. Elválasztottuk költségvetési év alapján, úgy döntöttünk, hogy az összes hozzánk eljutatott kérdést megválaszoljuk. Mulder úr, a hemiciklusra kérdezett rá, Gressle asszony is kérdezett, hasonlót, szerintem ezt is megválaszoltam. A nyugdíj alap, a nyugdíj alap már régóta kísér minket. Pillanatilag abból indulunk ki, hogy ez, hát ez egy önálló eszköz, ezt nem mi menedzseljük. Pillanatnyilag abból indulunk ki, hogy még néhány évig rendelkezésünkre áll, azonban sikerült tisztázni 2008, 2009 tavaszában, hogy itt parlamentként felelősek vagyunk egy deficitért, hiszen képviselők jogos nyugdíj igényét ki kell elégítenünk. Tehát, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, hogy az alapban nincs több pénz, akkor a parlamentnek kell beugrani a nyugdíjak pótlására, de csökkentek 2009-hez képest a függőségek, voltak bírósági eljárások is, eddig ezeknek az lett az eredménye, hogy megfelelő módon alkalmazkodtunk a elnökség döntéséhez, tehát, hogy itt egy korengedményes nyugdíj kifizetés is lehetséges lett. Tehát az elnökség ellen benyújtott kereseteket az Európai Bíróság elutasította. Az utolsó kérdés. Itt egy bolgár cégnek történt megbízás, tehát itt a megbízott írásbeli nyilatkozatot adott, hogy nincsen összeférhetetlenség, de hát ez az eljárás része. Fall angewandt war. És így alkalmaztuk is megfelelően. Azonban a megbíz, megbízó nem a belga cím alatt szerepel, hanem a bulgár cím alatt. Említette, hogy vannak információi a belga cégről is, azonban a mi szerződéses partnerünk a bolgár cég és normális keretek között zajlott az eljárás, és van egy nyilatkozatunk a megbízott részéről, hogy nincsen összeférhetetlenség. Ájálá asszony kérdéseket tett fel az internalizálás és a tudományos szolgálat ügyében az internalizálás a biztonság, hogyha jól értem, a biztonságot is érintette. Elmondhatunk annyit, hogy tervszerűen zajlik. Remélhetőleg kevesebbet fizetünk, de nem többet. Lojális munkatársaink vannak, akik lojálisak az intézményhez, mert hosszú távú munkalehetőségük van itt, természetesen máshogy képezhetjük, tovább képezhetjük őket, mint azokat, akik csak nagyon rövid határidőre vannak nálunk. Az a benyomásunk, hogy eh, professzionálisabb lett, és természetesen így eh, rendelkezhetnek eh, profi osztályvezetőkkel, igazgatókkal, ami pedig különbség a szolgálat korábbi helyzetéhez képest a stratégiai döntéseket is visszanyertük ezekben a kérdésekben. Egy folyamatos folyamatban, amely lépésről lépésre zajlik. Az informatika területén eléggé nehéz munkatársakat szerezni. Ez nem csak az informatikára vonatkozik, számos területen, ahol technikai, műszaki specialistákról van szó. Ez vonatkozik az informatikára, vonatkozik az építészekre, ha már tapasztaltak, bonyolultabb projektek alapján, amelyek nálunk jelen vannak. Ez a tolmácsokat is érinti, legalábbis akkor, amennyiben olyan nyelvi kombinációra van szükség, amire nekünk szükség van, tehát hogyha több nyelven tudnak dolgozni, tehát több műszaki szolgálaton is nehézségeink vannak az AD5-ös szinten, amelyet újonnan vezettek be a kinok reformok következtében. Nem jelentkeznek ilyen nehézségek más szolgálatoknál, tehát a politikai tanácsadó funkciónál, esetleg egy-két tagállamnál, de nagy problémáink vannak a szakemberek, főleg az informatika tekintetében. Éppen ezért még nem rendelkezünk azzal a 60 szakemberrel, akit, akinek a helyét kiírtuk. Ez az epszón is múlhat, nem tudom. Lehet, hogy nekünk is energ ebben az eljárásban. És ezt a kérdést mindenképpen fel kell vetnünk. Az IT biztonság kérdése. Volt néhány incidens, melyek oka az, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem biztosított részén kódokat törtek fel harmadik személyek. Az elnökség nagyon gyorsan foglalkozott ezzel, három lépést döntöttünk a látogatóink számára. Természetesen lehetséges a wifi hozzáférés, de ez csak az internet beengedi be őket. Tehát a parlamentben nem. Egy probléma az volt, hogy képviselők, de alkalmazottak is a nem biztos internetet használták, hogy a parlamenti alkalmazásokba bejussanak. Ez a nem biztosított hozzáférés csak a látogatók, a napi látogatók céljait szolgálta. Ez volt a célja. Tehát a látogatóknak van wifi-jük, de csak is az internetre juthatnak fel. Hogyha alkalmazottak, képviselők vagy egyéb jogosultak hozzáférést szeretnének egyéb parlamenti alkalmazásokhoz is, akkor ez a jövőben egy tanúsítványon keresztül történik, tehát be kell jelentkezni jogosult felhasználóként, és akkor jogosult felhasználóként bárki igénybe veheti, aki jogosult a szolgáltatásokat. De tudjuk, hogy egy tanúsított felhasználó férhet hozzá a szolgáltatásokhoz, ahol különleges biztonsági technológia van, hogy jobb legyen a biztonság. A harmadik lépésben és remélem, hogy ezt nyárig sikerül megoldanunk. Átmenetre van szükségünk, egy úgynevezett mobil készülék menedzsmentre, hogy pontosan tudjuk, hogy ki a felhasználó, mi a tanúsítványa, de azt is tudjuk, hogy mely, milyen fajta szoftver van a készülékén, és csak akkor engedélyezzük a hozzáférés, hogyha ez a szoftver nem veszélyezteti a felhasználót, vagy másokat. Tehát nekünk is el kell mozdulnunk. Mert hát az azt jelenti, hogy minden készüléket használhatok, minden hozzáférési útvonalat használhatok, minden szoftvert használhatok. Ez a politika nem egyeztethető össze a biztonsággal és ezt tudatosítanunk kell, éppen ezért módosításokra van szükség. Ezek védhetik a felhasználókat, de nem védhetik meg őket, hogyha államok állnak a támadások mögött. Tehát nagymértékű biztonságot nyerünk egyénekkel szemben, ami ezen túlmutat, tehát hogyha nagy szervezetek hekkelnek, vagy államok, akkor erre nincs garanciánk. És esetleg az utolsó megjegyzésem, a kutatószolgálatunk, a parlamenti kutatószolgálat november 1-e óta tevékenykedik. Múlt héten voltam egy közgyűlésükön is, ahol bemutatták a projektek, dolgokról vitáztak, amelyek ott vannak a könyvtár megmaradt saját főosztálynak, de a, itt van egy tagok kutatási szolgálata, és itt bizonyos fokhéjakat is észleltünk. Tehát azok a képviselők, akik egy különleges bizottságban ülnek, kitűnő támogatást kapnak a szakbizottság titkárságától és a politikai osztálytól is, Azonban az biztos, hogy a képviselők 80%-a nem tag bizottságokban, de, de nekik is van felelősségük, mert a plénumban szavaznak, a polgárokkal szemben felelősek, tehát az a szakbizottságok titkársága, a politikai osztály mellett azoknak a politikusoknak is információra van szükség, akik nem specialisták, nem szakbizottsági tagok. Tehát így ez egy plusz információs lehetőség. Ja, vielen Dank. Jetzt hat... Köszönöm szépen. Hans-Péter Martin jelentkezett. Ebben az összefüggésben uta, utalnék arra, hogy az előadó döntött hogy milyen kérdéseket lehet feltenni a parlamentnek, és a büró tájékoztatta Martin urat ezekről, tehát lehet, hogy ez a válasz már elégséges. Köszönöm szépen, rövid leszek. Főtitkár úr ellent kell, hogy mondjak. Igazából csak a kérdések egy részét válaszolta meg, ez volt az elődje szokása is és ma is ez van, sok kérdés megválaszolt, amelyek itt merültek fel az eszmecsere során, de mégis arra kérnék, hogy olvassa el a korábbi kérdéseinket, ez az egyik. Szólt a biztonságról, az internet biztonságról. Esetleg vannak már adataik arról, hogy ki áll a internetes támadások mögött, hiszen ez nagyon furcsa volt. Tehát milyen egyének állnak a támadás mögött? Tehát úgy tudom, hogy voltak nagyon konkrét utalások egy ep kollégára is. Köszönöm szépen. Gressle asszony. Köszönöm az információt, a tájékoztatást. Abból indulok ki, hogy a Szanisev esetben nincsen összeférhetetlenség. Akkor természetesen felmerül a kérdés, hogy hogyan definiáljuk az összeférhetetlenséget, úgy, hogy alkalmazhassuk is. Szerintem ez a dolog azért megérdemel egy reagálást. Itt mégiscsak az Európai Intézmények hitelességéről van szó. Jó lenne, hogyha kapnánk néhány is információt arról, hogy a kiválasztási testületben kiült, aki döntött. Köszönöm. So, weitere Wortmeldungen liegen mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Nincsen további kérdés. Főtitkár úr, kérjük válaszokat. Ami Martin úr felvetését illeti, mint korábban elmondtam, azok a kérdések, amelyeket eh, írásban megkaptunk, írásban válaszoltunk, és ezekre ezt fontosnak tartom. Nem voltunk szelektívek, azzal kapcsolatban, hogy mely kérdésekre óhajtunk válaszolni, melyekre nem. Azok a, kérdés, amely, azok a kérdések, amelyek eh, nem a 2012-es évet érintették, ahol azt mondhattuk volna, hogy hát ezek nem tartoznak a mentesítési eljáráshoz, tehát nem válaszolunk rájuk. Ezekkel kapcsolatban is úgy döntöttünk, hogy válaszolunk, de természetesen csak azokra a kérdésekre tudunk válaszolni, amelyeket a szakbizottságtól megkaptunk. Ön um, megválaszolni ezeket a kérdéseket merítően, vagy sem. Vele értettem a kérdését, de hangsúlyozom azt, hogy csak azokat a kérdéseket tudjuk az írásbeli eljárásban megválaszolni, amelyek hozzánk írásban eljutnak. A második kérdés a biztonságra vonatkozóan. A következőt mondhatjuk el, ezek az információk közvetlen közelből szerezték meg az a passwordöket. Abból indulunk ki, hogy valaki szimulált egy címet, a mi címünket, ezt felépítette, és utána az egy személyek közvetlen közelében mozgott. Ha azt mondom, hogy közvetlen közelében, akkor maximum 50 méterről van szó, lehet e, még közelebb is, de feltétlenül közvetlen közelségről van szó, maximum 50 méternyi távolság. A szakértőink ezt állították, tehát nem bárhonnét, akárhonnét érkezhetett ez, hanem maximum 50 méternyi távolságból. Második megjegyzés, Gessle kérdése. Én nem értékeltem azt, hogy van-e érdekellentét, vagy sem. Én azt mondtam, hogy a megbízott adott egy nyilatkozatot, mi szerint nincsen érdekellentét, és itt természetesen egy olyan kérdésről van szó, amelyet még közelebbről is megvizsgálunk, tehát korrekt módon történt az eljárás, van egy érdekelentétet kizáró nyilatkozat, és az egyéb grémiumokban sem volt külön-külön pályázat, hanem 45 pályázat író volt, akik a pályázati eljárásban részt vettek. És az adott kritériumok alapján választottuk ki a győztes pályázatot. Elnök, köszönöm szépen! Nincsen további hozzászélés. Meg szeretném kérdezni a számvevőszéket, hogy szeretnék-e kiegészíteni az elhangzottakat. Eh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Zárásképpen szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a számvevőszék olyan ajánlást tesz, hogy a parlament gondoskodjon róla, hogy a közbeszerzési eljárásokat megfelelően összehangolják, illetve iránymutatásokat adjanak ki erre az illetékesek. Ezt ajánljuk a parlamentnek idénre. Köszönöm. Otis Vélé, a kolléganő hangzott, mondott még egy kérdést. Gálvin úrhoz intézte ezt, a belső auditorhoz. Ön tud-e most itt válaszolni, vagy inkább írásban ohajtja ezt eljuttatni majd hozzánk? Köszönöm szépen, elnök úr. Választ tudok adni. Megerősítem, hogy az intézkedési tervünk, amelynek a 2011-es külső értékelés képezte az alapját, ezt megvalósítottuk 2012-ben lényegében ez megtörtént. Külső felhatalmazás kell néhány kérdéskörhöz. A belső ellenőrzés szabályzatának a felülvizsgálat az egyik ilyen téma, illetve a szakmai sztenderdeknek a frissítése a bürónak a jóváhagyására vár, illetve a belső szabályzatnak az aktualizálását igényli. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előadó szeretné még a lehetőséget megragadni. Köszönöm szépen. Tisztelt főtitkár úr, Köszönöm a kérdéseimre adott válaszait. A kollégáknak is köszönöm a vitában való részvételt. Mindent megteszek a magam részéről, hogy a jelentés tervezetébe az itt elhangzottak nagy többsége bekerülhessen, és február 18-án szavazunk majd erről a jelentésről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, köszönöm a főtitkár úr jelenlétét a számvevőszék és a belső ellenőr jelenlétét. Ezzel elérkeztünk a mai napi rendi pontok végéhez. Idő előtt fejezzük be az ülét. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttek. Ezzel lezárom a mai ülést, holnap pedig folytatjuk a dohánycsempészéssel kapcsolatos meghallgatást, délután pedig közös ülésre kerül sor a Jurival, aztán pedig a szavazásra, szavazottsági szavazásra, és Vötik Kár nem csak a hétfőt és a keddet vagy a szerda csütörtököt használjuk a munkára, a a csütörtökig dolgozunk. Köszönöm szépen!